But first of all, we just need to do the introduction. Buonasera, se possiamo... Jó estét kívánok! Kérem, hogy kezdjük meg a munkát. Mikrofont. Open. Hát nyitva van a mikrofonom. Oké. Okay. Allora, abbiamo al punto prima l'ordine Első napirendi pontunk, mint általában, a napirend tervezett elfogadása. Amennyiben nincsenek ellenvetések a kollégák részéről, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Nézzük most a napirend tervezetünket. Szeretném tájékoztatni a kollégákat, és szeretnék egyben elnézést kérni amiatt, hogy technikai problémák miatt a héten a dokumentumok kiosztása nem úgy működött, ahogy szerettük volna, éppen ezért a kollégák nem kaphattak meg minden dossziót. Remélem, hogy közben a mai napon sikerült orvosolni ezt a problémát, ha nem, akkor elnézést kérek, de sajnos ez nem tőlünk függött. Első napi rendi pontunk szavazás lesz. A vélemény az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről. 60 módosítás érkezett, ezekről fogunk most szavazni. A szavazás végén következik az Equitable Life témája, amelyre külön kérés érkezett, hogy ezt a napirendi pontot vegyük fel a napirendünkre. Megginnész és Vilánt képviselők kérték egyébként, azért, mert a petíció sőt több petícióról is van itt szó ebben a témakörben, nyitva maradt, úgyhogy kicsikét függőben maradtak a mi véleményünk kialakítása erről a napirendi pontról. Azután meg fogjuk hallgatni a Wallis és Hefner képviselők kezdeményezésére az európai polgári kezdeményezéseket, azzal kapcsolatban, hogy az AFKO-val van ülő kollégákkal tegnap este például miről egyeztettek. Egyébként az AFKO december 13-án Strasbourgban fog összeülni, hogy a megegyezést véglegesítse. Ezután a 8-as pontbeli, 11-es, 13-as és 14-es pontbeli petíció benyújtók itt is vannak köreinkben amely a romániai sajtószabadságot illető petíciót illeti, nem csak a petíció beterjesztői lesznek itt, hanem a román hatóságok képviselői is. Például a román kormány részéről Manió képviselő, aztán Turkan úr, aki Európa ügyi miniszter, és Galea a, um, úr, aki pedig um, jogi tanácsos és a 18-as napi rendi pontban fogjuk majd megtárgyalni. Most pedig következnek a jegyzőkönyvek elfogadásai, szeptember 29-30 és október 25-26-a üléseink jegyzőkönyveivel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy vannak-e hozzáfűzni valók a kollégák részéről, amennyiben nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a két jegyzőkönyvet. Ezen kívül van egy B rész, amelyben azok a petíciók szerepelnek, amelyeknek kérjük lezárását, és amennyiben valamely kolléga ezekkel kapcsolatban nem vélekedik másként, és ezt nem mondja el, akkor lezártnak fogjuk tekinteni a B mellékletben szereplő petíciókat. Ennyit tehát a petíciós szakbizottság folyamatban lévő munkáiról. Más tájékoztatni valóm nincsen, úgyhogy akkor következik az ötös napi rendi pont szavazás. És meg is nyitnám rögtön a szavazást. Az Európai Parlament, Tanács és Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés témájáról. Nem tudom, hogy esetleg nem láttam hangkisasszonyt itt, de esetleg kérje szót? Nem. Azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőségünk volt arra, hogy eszmét cseréljünk, ismerjük is egymás véleményét a témával kapcsolatban, úgyhogy azt javaslom, hogy kezdjük meg a szavazást. Tehát kezdjük meg a szavazást. Emendamento all'articolo emendamento 14 14-es módosítás. Hogy lesz ez készfeltartással, vagy ö, géppel? Kérdezik többen. Azt javasolják, hogy ö, próbáljuk ki a szavazókártyákat, hogy működnek-e. Mr. Mr. Pago. Mr. Pagod. Sí, prego. Thank you, excuse me, Mr. Chairman. I ain't got no voting cards. Sorry. Elnézést, elnök asszony, nincs nálam a szavazókártyám, elnézést kérek. Allora, facciamo una prima votazione di prova per... Na, akkor próbáljuk ki, hogy működik-e a rendszer. That uh, we can count jó, hát akkor számolhatjuk is az ő szavazatát, majd természetesen ezt meg is fogjuk tenni, de most először próbáljuk ki a szavazógépeket és kártyákat. Allora, procediamo con le votazioni. És akkor kezdjük meg a szavazást. 14-es módosítás, kettes bekezdés, aukán. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 15-ös módosítás, kettes cikk, mellette, nem, bocsánat, ez okafogyottá vált, mert az előzőt elfogadtuk. perché non è stato approvato. Vi chiedo Elnézést, azért, mert hogy azt nem fogadtuk el, ezért válik a fogyattá, javítja magát az elnök. Egyes módosítás, kettes bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 16-os módosítás, 3A mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elutasítva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas 3B mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tizenhét mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as módosítás 4-es cikk mellette felhördülés a teremben, hogy oka fogyott. Akkor a hatos következik. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 120 articolo 4 paragrafo 4 che fa 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Emendamento 21 all'articolo 4 paragrafo 5 chi è favorevole 21-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22-es módosítás Két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, Elfogadva. Tartózkodókat elfelejtettem megkérdezni, de elfogadva. 7 cade perché sono state parati precedenti. 7-es okafogyott, 23-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 25-ös, 5-ös cikk, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 8-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Akkor mostan következnek a tízes és az összes további módosítások, amelyekre mindegyszerről fogunk szavazni mellette, ellene, tartózkodók, mindegyiket elfogadtuk. Végső szavazás következik elektronikus formában. È approvato con... Elfogadtuk. A szavazókártya nélkül érkezett kolléga szavazatával együtt, úgyhogy gratulálunk Hankis asszonynak. Dear colleague, thank you very much for your... Kedves kollégák, köszönöm szépen a munkájukat, és szeretnék Kesmen úrnak köszönetet mondani azért a kompromisszum készségért, amit tapasztaltam a részéről, nagyon örültem neki. Ancora grazie a kollégáink. Még egyszer köszönjük Hankis Ágnesnek a munkáját. Következik a következő napi rendi pont, ez pedig a hatos számot viseli. have petition of Mr. Braithwaite per il quale darei la parola alla... És meg is adnám a szót a petíció benyújtójának. Paul Braithwaite. Paul Braithwaite. Prego. Thank you very much for... Köszönöm szépen, hogy meghívtak, elnök asszony, hogy eljöjjek, és ismertessem a petíciós szakbizottsággal, hogy hol tart ez a régóta zajló ügy. Paul Braithwaite vagyok, és émeknek hívják az én szervezetemet, az Equitable Members akciócsoportja. 14 ezer fizető tagról van szó. Perfibies Almium mondom ezt a beszédet, mert mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, hogy a brit pénzügyminisztérium milyen szégyen teljesen bánt el egy millió áldozattal, közöttük 12 ezer német és ír állampolgárral, akik megszenvedték az Equitable Live ügyet. Hat évvel ezelőtt küldtem az első petíciómat azért, mert az Egyesült Királyság pénzügyminisztériuma nem ismerte el, hogy a brit pénzügyi szabályozás mennyire súlyos hibái vezettek az Equitable Life visszaélésekhez. Szeretném felhívni a figyelmet rá, hogy ez a hozzáállás továbbra is fennáll az üres szavak és ígéretek ellenére, amelyeket a koalíciós kormány két pártja részéről hallottunk. Ah parlament reagált a e, petíciómra e, vizsgálóbizottság e, alakult, 12 meghallgatást tartottak, és Diana Wallis egy 2007. júniusában jelentést készített, amit nagy többséggel fogadott el a parlament. A fő ajánlás az volt, hogy arra ösztönzik az Egyesült Királyság kormányát és az összes érintett felet, hogy az Egyesült Királyság parlamenti ombudsmanjának minden javaslatát hát vezessék be, alkalmazzák, ugyanakkor ez nem történt meg az Európai Unió fellépése sem járt eredménnyel, tehát több mint két év eltelt azóta, hogy a parlamenti ombudsman jelentését közzétette, és abban azt állapította meg, hogy a pénzügyminisztérium és más hatóságok egy évtizede mulasztást követnek el, és kompenzálni, kár talanítani kellene a sértetteket. A konzervatív a munkáspárti kormány azonban nem fogadta meg ezeket a tanácsokat, és csak részleges kártalanítást nyújtott azoknak, akik aránytalanul nagy kárt szenvedtek. Ez a folyamat 18 hónapig tartott, és a májusi választások utánra halasztódott. Az émek szerint nem történt nagy változás, 400 ezer eurót fizettek csak ki. Az utolsó pillanatban végül a folyamatnak véget vetettek október 20-án eh, következett be a legrosszabb esemény hosszas küzdelmünkben. Egy átfogó eh, lefaragási megszorítási programot eh, fogadtak el, és ez ideális alkalom volt a kormány számára, hogy a rossz hírt közöljék velünk, és 1,2 milliárd fontos kártalanítás jelentettek be három év alatt, további 600 ezer euró pedig éves kifizetésekben egy évtizedre osztanának el. Azzal büszkékedtek, hogy ez négyszer akkora pénz, mint amit a kormány korábban tervezett, de ez nagyon cinikus hozzáállás. A nyugdíjas bírák módszertanát akarták alkalmazni, miszerint 5,2 millió veszteség érte az Equitable Life tagét, pedig valójában 7,5 millióról van szó. A pénzügyminisztérium szerint a veszteség egyharmadát kár talanításban kifizetik. A mi számításunk szerint viszont csak egy negyedről van szó és a pénzek elosztása teljesen értelmetlen. 37 ezer nyugdíjas fog százszázalékos kártalanítást kapni éves kifizetésben, amíg meg nem halnak, de tízezer idősebb equitable nyugdíjas, akik már a 80-as években, éveikben járnak, vagyis 92 előtt mentek nyugdíjba, semmilyen kártalanítást nem kap. Ők a legidősebbek, legtörékenyebbek. És az egymillió millió sértett 940 eurót kapnak csak három év alatt. Ez eh, az imák becsése szerint 15%-a csak az elszenvezett eh, veszteségeiknek. Ez nem az az igazság, amiért olyan eh, sokszor, vagy sokat küzdöttünk. Az új kormánynak az az ürügye, hogy a brit gazdaság nagyon rossz állapotban van és úgy tesz, mintha most már mindenki elégedettségére megadották volna az ügyet, és tovább lehetne lépni csak hogy a választások után a koalíciós kormány azt ígérte, hogy tisztességes és átlátható kifizetések történnek majd az Equitable Life biztosítottaknak. 380 a több mint 600 új parlamenti képviselő közül személyesen is kötelezettséget vállalt arra, hogy megfelelő kártalanítási javaslatot fog tenni, illetve fog megszavazni az Equitable Life botrány kapcsán láthatják, hogy az IMEK tagjai miért éreznek keserűséget, és miért érzik úgy, hogy az új kormány elárulta őket ugyanis az utolsó javaslat nem is logikus és cinikus is. Az aránytalanul nagy kárt szenvedettek kár térítése megfelelő, de a kormány úgy tesz, mintha mindenki tisztességes kártalanításban részesülne. Bírósági felülvizsgálatot kezdeményezünk a bíróságnál, mert az IMEC úgy gondolja, hogy 45%-kal becsülik a teljes károkozást, és a kormány ígérete, hogy tisztességes kártalanítást nyújtsanak, nem teljesült, illetve a legidősebb nyugdíjasokat teljesen cserben hagyják. Sajnálatos, hogy újra a kormányunk ellen kell fordulni, pedig a parlamenti ombudsman javaslatát is lehetett volna követni. A 12 ezer német és ír befektetőről pedig teljesen megfeledkeznek hisz ők nem brit állampolgárok, ezért a 85%-os kártalanítás csökkentés nem kellene, hogy vonatkozzon rájuk, hiszen ők nem függnek a brit gazdaságtól. Teljesen ki vannak szolgálat, szolgáltatva a brit jogalkotásnak pedig megállja a helyét az az érv, hogy őket 100%-ban kellene kártalanítani az IMEK a nem Egyesült Királyságból is értettek nevében is fel akar szólalni. George Osborne igazságügyminiszter azt mond, pénzügyminiszter azt mondta októberben, hogy az Egyesült Királyságban mindenki, aki az Equitable Life csődje miatt veszteséget szenvedett kártalanítást fog kapni. Kérem, hogy segítsenek az Egyesült Királyság kormányával szemben felhívni a figyelmet az ígéretek be nem tartására, és arra, hogy az Egyesült Királyság pénzügyi szabályozása továbbra sem megfelelő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Grazie. Köszönöm. Borter úr kapja meg a szót a bizottságtól. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság szimpátiával viseltetik azon Európai Uniós állampolgárok iránt, akik az Equitable Life válsága miatt kárt szenvedtek. Mindazonáltal szeretnénk hangsúlyozni, hogy az Európai Uniós élet és nem életbiztosítási irányelv nem ö, ír elő sem, el, illetve azt írja elő, hogy hatékony ö, vitarendezési szervezettel kell rendelkezni, hogyha vita merül fel a kötvényesek és a biztosítók között. Ez is egy ilyen ügy. Valójában az egyetlen lehetőség a bizottság számára csak az lenne, hogy jogszabályszegési eljárást indítson. De miután az Európai Unió bírósága konzisztens módon ö, úgy határozott, hogy ö, eljárás csak abban az esetben lehet indítani, hogyha a meglévő, és hangsúlyozom még egyszer, meglévő Európai Uniós jogszabály és nemzeti jogszabály közötti konzisztencia képes őket vizsgálnak, és azóta ez a jogszabály az Egyesült Királyságban módosításra, illetve megújításra került. A bizottság szeretné biztosítani önöket arról, hogy ezt az ügyet tovább is nyomon követik, és hogyha azt tapasztaljuk, hogy bármiféle tekintetben megsérül az európai jog, akkor fel fogunk lépni. A bizottság részéről ezt tudjuk elmondani. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Meggénész képviselő kapja meg a szót. Thank, thank you. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm Paul Bradfordnak a nyilatkozatát. A, mint volt ö, bizottsági elnök, nagyon sajnálom, hogy megint csak vissza kell erre térni, és azt szerettem volna, hogyha ez megoldódik úgy, hogy önök is megelőgödnek, de az ön nyilatkozatából egyetemen kiderül, hogy ez nem így van. Tudom, hogy vannak olyan ö, tagjaink, akik nem ismerik a részleteket, mások igen. Azt tudnánk javasolni, hogy valamilyen lépést tegyünk, vagy legalábbis egy vitát tartsunk ebben a bizottságban abban, hogy mit lehetne tenni. Engem azt foglalkoztat, hogy nagyon sokan kerülnek meg e, egyénileg is, parlamenti tagként is, és mind választ várnak, mert egyáltalán nincsenek megelégedve azzal, amit igenis nagy komoly igazságtalanságnak értenek, éreznek szemben a részvényesek testületeivel. És e, George Osborne kancellár e, október 20-án, illetve pénzügyminiszter nyilatkozott, és az Egyesült Királyságban vannak mindazok, akik nagyon sokat veszítettek az Equitable Life csődje miatt. Külön oda kell figyelni erre, mint Európai Parlament is, mert ez végül is az egész Európai Unióban nyugdíjasokat és biztosítottakat érintett, tehát itten európai érdekek sérültek, és meg kell tennünk mindent, amit lehetséges az áldozatok kompenzálása érdekében, független attól, hogy milyen állampolgárságúak még ez sem biztos, hogy ez így van. Én már személyesen írhatok, mint parlamenti képviselő, és írtam az Egyesült Királyság pénzügyminisztériumának, de még csak választ sem kaptam a levelemre. Tehát nem tudok semmilyen új tájékoztatást adni. Tehát megragadnám ezt az alkalmat is, és tisztában vagyok azzal, hogy amikor elindult ez a folyamat, és támogatásunkat adtuk azoknak, akik áldozatok, és akik a folyamat végére is áldozatok maradtak a különböző szabályozási fázisokban, az is világos számomra, hogy nagyon korlátozottak a lehetőségeink, nincsen kompenzálási lehetőségünk, holott ezek az áldozatok ezt várják, erre van szükségük mégiscsak az viszont kötelességünk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy azok, akik ezért felelősek, azok ajánljanak megfelelő kompenzációt igazságos, tisztességes módon mindenkinek. Ezért, és egyenre sajnos ez még nem oldódott meg. Tehát bármennyire is Sajnálatos, nagyon köszönöm, hogy Paul itt van velünk, és örülök, hogy ezt a vitánkat nyomon követi, és én azt kérem, vagy azt szeretném, hogy legyen valamilyen akciótervünk a mai ülést követően. Kollega Wallis. Köszönöm, Wallis képviselő. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Ugyanúgy, ahogy McGinnis asszony is, én is részt vettem ebben a az ügyben, és nagyon, látom, nagyon sajnálattal látom, hogy Braithwaite úr itt van, bár öröm az, hogy itt van, csak jó lenne, hogyha nem ilyen körülmények között lenne itt. Mert én is másokhoz hasonlóan láttuk azt a megfogalmazást, ami az új koalíciós kormány megállapodásában van, és azt reméltük, hogy valamivel több fog történni. Ezzel együtt pár értem, hogy van valami előrelépés a tekintetben, hogy a kormány legalább elismeri az ombudsman megállapításait. Ez azonban azt jelenti, hogy még ezen az alapon lépni is kellene személyesen is megpróbáltam megvizsgálni azokat az biztosítottaknak a helyzetét, akik az uni, akik a királyságon kívüliek, és azt reméltem, hogy valamennyivel egyértelműbb lesz a helyzet, és reméltem, hogy a bizottság valamit tesz az érdekükben. Braithwaite úrnak a felvetése is egyértelmű, hogy még amit tesznek, vagy ajánlanak, az sem egyöntetűen érint mindenkit. Ez különösen aggasztó, és ez az elmúlt néhány évben is így volt. Egyfelől azt láttuk, hogy az Egyesült Királyságban például amikor az izlandi bank összeomlott, akkor azonnal kompenzálták az ott kárszenvedeteket. Ezzel szemben az Equitable Life nak az áldozatait évek óta ott hagyják, magukra hagyják, és nem tisztességesen bánnak velük. Tehát engem nagyon aggasztó az, amit hallottunk, de az aggodalmon túl valamilyen gyakorlati előrelépési lehetőséget kellene találnunk. Nekem úgy tűnik, hogy az új kormány tól elvárható lenne, hogy egy egyértelmű nyilatkozatot tegyen, vagy esetleg meg kellene próbálnunk valakit ide meghívni, hogy válaszoljon néhány kérdésünkre. A legfontosabb az lenne, hogy ez európai aspektusa is van ennek a kérdésnek mindazok tekintetében, akik nem Egyesült Királyság beli állampolgárok vagy lakosok. És talán rossz, jó hír az a rossz hírben, hogy legalább egyeseknek elkezdenek fizetni a jövő év első negyedévében. Köszönöm, kollégák. Kasman úr kapja meg a szót. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Paul Braithwaite-nek is, és gratulálok ahhoz, hogy ön és az IMAG a kezdetektől fogva fenntartja a nyomást. Most már 7 éve zajlik ez a küzdelem. Amikor először eljöttek hozzánk, akkor első alelnöke voltam ennek a szakbizottságnak, és én javasoltam, hogy egy ideiglenes vizsgálóbizottságot állítsunk fel, és Moraid McGuinness kiválóan elnökölte ezt a szakbizottságot, ezt az ideiglenes bizottságot. Köszönöm ezt a munkát embereket. Hihetetlen az, ami történt. Dublinban például emberek teljesen jó hiszeműen fektettek be ebbe az alapba, úgy gondolták, hogy a törvény védi őket, és a törvény cserben hagyta őket, senki nem védte meg őket. Paul Braithwaite és társai azonban következetesen kitartottak az igazságügyi felülvizsgálat mellett, és felhívták a figyelmet erre a sötét ügyletre az Egyesült Királyságban egyetlen politikai párt sem tudott tisztességesen fellépni ebben az ügyben itt az idő, hogy lezárjuk ezt az időszakot. Én azok közé tartozom, akik megszavaztak minden ajánlást, Ann Abraham minden ajánlását, az Egyesült Királyság kormánya és a petíciósok számára is elfogadható megoldás jelentett volna ez, azonban a kormány nem fogadta el ezeket az ajánlásokat. Felismerem, elismerem, hogy rossz gazdasági körülmények között élünk, Ugye politikailag ez mindig érv lehet, de azért mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy itt kevesebb, mint 3 millió fontról van szó. Néhány napja 6 milliárd fontot írt le az Egyesült Királyság pénzügyminisztériuma, a Vodafone ugyanis egy, ennyivel tartozott a pénzügyminisztériumnak. Jó lenne, hogyha felelősen bánnánk a pénzzel. Diana Wallace helyesen utal az izlandi bankcsőd taira, akkor is pénzügyi problémák voltak, muszáj volt kártalanítani az embereket. Az ideiglenes vizsgáló bizottság kimerítő munkát végzett, ajánlásokat tettünk, az ajánlásokat elfogadták. Roger jól tudja, hogy az Egyesült Királyság intézményeire, az Egyesült Királyság parlamentjére nézve nem annyira jó fényt vett, hogyha ellenük fordulunk. 380 parlamenti képviselő személyes kötelezettséget vállalt a választói előtt, és talán érdemes nekik írni, hogy emlékeztessük őket a vállalásukra mert hogyha nem tartják be vállalásukat, akkor a kormány elvtelenül jár el. Paul Braithwaite-nek és az imag sok sikert kívánok a bírósági felülvizsgálathoz. Mi mint parlament az ír és német panaszosokkal is foglalkoznunk kell akik eddig semmilyen kártalanításban nem részesültek követelésükhöz képes. Köszönöm. Vielen Dank. Ich möchte mich im Grunde den Vosz kollega, köszönöm szépen. Nagyjából arra szeretnék reflektálni, illetve nem ismételném meg, de egyetértek azzal, amit Kesmen kollega mondott. néhány éve semmi nem történik, és a tervezett kártalanítás, kártérítés nem valósult meg, fenn kell tartani az álláspontunkat. Bízom benne, hogy a brit ombudsman eljön majd, és ösztönözném a brit kormányt arra, hogy pozitívabban lépjen fel. Talán érdemes lenne meghallgatni a parlamenti ombudsmant. Hívjuk meg, érdemes lenne őt meghívni Brüsszelbe, hogy az ő véleményét is meghallgassuk, és vitát folytathassunk vele. Szeretném, hogyha ma nem zárnánk le ezt az ügyet. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy senki más se kíván hozzászólni. Esetleg a bizottság képviselője? Vagy Brightweight úr? Cashman úr. If you... Ha megengedi, legnagyobb tisztelettel a bizottság irányába. Hogyha 7 éve megfogadtuk volna az ő tanácsokat, akkor sosem lett volna a vizsgálóbizottságunk, sosem tettünk volna ajánlásokat. A szerződés és a közösségi joganyag köti őket, de eh, mi mindig azzal érveltünk, hogy amikor emberi jogokról és szabadságjogokról van szó, akkor morális kötelességünk, hogy fellépjünk. Most már jogalapja is van a fellépésünknek, az alapjogi kárta és a Lisszaboni szerződés. Én eh, értem, amit mond a bizottság, nem lep meg, de azt kell, hogy mondjam, hogy eddig a szakbizottság 7 és fél év óta, vagy 7 és fél évvel ezelőtt a bizottság tanácsa ellenére cselekedett. Petíció benyújtója? Köszönöm. Szerettem volna megköszönni régi barátomnak, Marion McGuinnessnek a munkáját, Michael Cashmannek a munkáját és kedves szavaikat. Michael azt hiszem, hogy rosszul ö, említette a hiányt, itt nem 3 millió, hanem 3 billió, billió tehát milliárd a hiány. Persze ez könnyű összekeverni, de nem mindegy a károsultaknak. Könnyű azt mondani, hogy hát ez már olyan hosszú ügy, stb., de igazából csak szép szavakat hallhattunk, de nem kaptunk kompenzációt az ombudsmantól sem. Éppen ezért remélem, hogy az önök ajánlásait megfontolja az ombudsman, eljön ide, és nagyon jó lenne, hogyha engem is meg tudnának hívni erre az ülésre, amire őt meghívják. Diana, majd nyáron, jövő év nyár, nyarán kezdik az első kifizetéseket, de sajnos annál korábban nem. Minden esetre köszönöm szépen a bizottságnak és a képviselőknek, hogy meghívtak ide. Elnök, köszönöm. Szerintem teljesen világos az, hogy ö, odafigyelünk erre a kérdésre. Szerintem ezt mindenki így gondolja a bizottságunkban. Ugyanakkor a hatáskörünket is figyelembe kell vennünk? Ismét elküldhetjük ajánlásainkat, amelyeket még korábban a kollégák fogalmaztak meg, és ezt elküldhetjük a pénzügyminiszternek, Lehet, hogy nem minden parlamenti képviselőnek külön-külön kellene ezt elküldeni, de esetleg a képviselőház elnökének, igen, tehát a házelnöknek, hogy ő aztán azt továbbítsa a képviselők felé. És végül talán ezt, ebben a kommunikációs munkában kérhetnénk Buzek úr segítségét is, aki szintén nagyformátumú politikus, tehát esetleg ő is írásban fordulhatna az angol parlament alsóházának elnökéhez. Amennyiben egyetértenek, akkor lezárhatjuk ezt a vitát, a petíciót pedig nyitva hagyjuk. Megginis képviselő. Igen. Támogatom a javaslatokat. De három dologról van itt szó. Az egyik az ajánlás. De van itt még két másik dolog. Az egyik a nem brit kötvényesek helyzete. Ezzel kapcsolatban többet kell tennünk méghozzá azonnal. Nem tudom, hogy pontosan mi is történik az ő érdekükben, de hallhattuk, hogy rendben lesz, de ameddig nem kapunk erről írásbeli választ, addig nem nyugodhatunk meg, Ezt levélben, vagy pedig ebben a szakbizottságban személyesen valakinek nyilvánvalóvá kell tennie, hogy vajon mindenki számára nyitva áll-e majd a csomag, vagy sem, és aztán ott van a másik nagy probléma, a kötvényesek közötti különbségtétel. De először szerintem ezt az európai megközelítést kellene hangsúlyoznunk, és ebben az imágot segítenünk kell de egy kicsit szerintem most erre a kérdésre kellene összpontosítanunk. Elnök? Igen. Ezek olyan kérdések, amelyekre oda kell figyelni. De a témát a nemzeti hatóságok kezébe kell átadnunk, Éppen ezért lenne fontos az, hogy kommunikációs tevékenységünkben világosan kimondjuk azt, hogy pontosan mit is szeretnénk, hogyha a hatóságok tennének a különböző helyzetű kötvényesekkel szemben. Ez így rendben lesz? Köszönöm szépen még egyszer. És következik a hetes napi rendi pont, európai polgári kezdeményezésekről szóló javaslat. Meg is adnám a szót Höfner úrnak vagy Wallis asszonynak. A kolléga Wallis. Okay, then I uh, will start. Jó, akkor én kezdem, németül fogok beszélni, ha megengedik úgyis van tolmácsolás. Az elmúlt hetek során a jelentés elkészítése felgyorsult, a petíciós szakbizottságban ugye találkoztunk árnyékelőadók körében, konszenzusok, kompromisszumok alakultak ki, és hétfőn az Alkotmányügyi Bizottság megvitatta, tegnap elfogadta a jelentését, tegnap a bizottsággal és a tanács jelenlegi elnökségével három oldalú párbeszédben megpróbáltunk megoldást találni a függőben lévő kérdésekre. Ezeket a vitákat, ezt a megbeszélést megkönnyítette, hogy az elmúlt hetekben fenntartottuk a párbeszédet minden érintettel, annak érdekében, hogy lássuk, hogy mekkora mozgástér van. Ez nagyon hasznos volt, mert a tanács az általunk meg valósítandó módosítások tárgyában a tagállamokkal ugye egyeztetett, némiképpen módosultak a javaslatok, de nagyon egyértelmű sikert aratott a háromoldalú egyeztetés. A bizottság vonatkozásában elmondhatjuk, hogy egyrészt kilencről egyharmadról egy negyedre, tehát nem kilenc, hanem hét tagállamra csökkent a küszöb. Ez nagyon nagy siker. Aztán a másik dolog elhárult az az abszurd akadály, hogy 300 ezer aláírás után vizsgálnák meg, hogy elfogadható egy kezdeményezés. Tehát mihelyt hét tagállamból megérkezik a kezdeményezés, a bizottság megvizsgálja, hogy elfogadható-e az, ezt sikerült elérni. Amit nem sikerült elérni, pedig itt a petíciós tagbizottságban erről döntöttünk, az az, hogy ne csak az EU állampolgárai, hanem az állam, európai államokban élő tartózkodó emberek is aláírást nyújthassanak be. Ezt nem sikerült elérni. 16 éves korhatárt próbáltuk még elérni, illetve próbáltuk azt elérni, hogy a választási jogosultsághoz kössük, aztán az igazolványok ügyében a bizottság ragaszkodott hozzá, hogy a személyigazolvány számát is be kell diktálni, hogyha valaki aláírást ad. Azt mondtuk, hogy ez a személyes adatok védelmével ellentétes, és vannak olyan országok, ahol nincs is ilyen személyi okmány. Nos, azokban az államokban, ahol létezik ilyen számok alapján szoktak ellenőrizni. Németországban van útlevélszám, személyigazolványszám, de hát népszavazáson eszem megadása nélkül is részt tudunk venni. A tanácsban újra meg újra vitát folytattak erről, és azok az országok, akik ragaszkodtak a személyigazolvány számhoz, lemondtak végül róla, de azért vannak olyan tagállamok, amelyek továbbra sem tartsák elképzelhetőnek a szabályozást személyigazolvány szem nélkül. Tehát a rendeletben így fog szerepelni, az európai norma az, hogy csak a nevet, a lakcímet, az állampolgárságot, a születési időt kell megadni, illetve alá kell írni az ívet. A legtöbb tagállam ennek alapján tudja ellenőrizni az aláírásokat. Mi nem akarjuk előírni a személyigazolvány számot, anya, anya neve, apa neve, születéshelye, tehát ezt szerették volna több tagállamban, de az európai szabály csak az előbb említetteket fogja tartalmazni az A nyomtatvány szerint, és egyes tagállamok kérhetnek további adatokat egy másik űrlap alkalmazásával minimális adatot soroljuk tehát fel. Hogyha valaki személyi igazolásszámot kér, akkor nem kell más adatot bekérnie mondjuk. 12 hónap áll rendelkezésre az aláírásgyűjtésre, 18 hónapot szerettünk volna, de ehhez nem volt támogatottságunk itt a parlamentben sem, a bizottságtól tanástól ezt nem kérhetük. bizottság egy open szoftvert készít az aláírás gyűjtésre, akkor változhat a helyzet, ami az átláthatóságot illeti. Az átláthatóság elve arra vonatkozik, hogy ki áll a kezdeményezés mögött, ki finanszírozza azt, erről tájékoztatni kell és minden 500 eurón fölüli kontribúció, befizetés nyilvános kell, hogy legyen akár csak az európai pártok esetében, tehát ugyanaz a küszöbérték, az Európai Bizottságnak segítséget kell nyújtani, nem helpdesk lesz, ezt nem akarták, hanem kontaktpont. De végül is ugyanarról van szó hatályba lépés ideje, ez egy kicsit bonyolult kérdés volt, és engednünk kellett a tanácsnak. Fontos volt, a 12 hónapban belementünk, fontos volt, hogy más területeken eredményeket érjünk el. Egyes tagállamok jelezték, hogy nem tudják ennél gyorsabban átültetni a jogszabályt. Hogyha hat hónapot mondtunk volna, akkor nem lett volna biztos, hogy a tagállamok mindegyike átülteti a jogszabályt, és ezt nem lehetett volna kékenyszeríteni. nem lett volna semmilyen felépési lehetőségünk ebben az esetben. Utolsó dolog, amiben nagy volt a nézeteltérés, a nyilvános meghallgatás kérdése. Talán ez a legfontosabb kérdés. Meghallgatjuk-e az állampolgárokat, hogyha egy millió aláírást összegyűjtenek, meghallgatjuk-e őket, vagy pedig csak levelet küldünk. Az Európai Bizottság nem akarta, hogy kötelező legyen a meghallgatás szervezése, esetenként a saját belátása szerint szeretett volna eljárni sikerült elérni, hogy az Európai Parlament a bizottsággal azonos szinten léphessen fel, ugyanolyan felelősséggel a meghallgatás tárgyában. A parlament meghallgatásokat tarthat, a bizottság nem akart be belemenni, most a megoldást találtunk, hogy a bizottságnak kötelező közösen megszerveznie a meghallgatást. Ez szerintem nagyon jó megoldás, hogyha ez expliciten nem is szerepel a rendelet szövegében, committee responsible szerepel angolul a szövegben, de hát ez nyilvánvaló, hogy a petíciós szakbizottságot takarja, úgyhogy lesz egy fontos többlet feladatunk, hogyha polgári kezdeményezés érkezik egy millió aláírással, akkor meg kell hallgatni ezeket az embereket, fórumot kell biztosítani nekik, anélkül, hogy a bizottság felelősségét átvennénk, vagy feladatát átvennénk. Szerintem ez mindenképpen eh, elég tisztességes eredmény, akkor is, hogyha más területeken jobb lett volna eh, többet elérni. Ha a kezdeti hozzáállásunkat tekintjük, akkor szerintem büszkék lehetünk a sikerre. Grazie, kollega. Köszönöm szépen, Hefner úr. Wallis asszony? Just I think that uh Uh, Teljes mértékben igaz, ami elhangzott, és még inkább nagy benyomást gyakorolt rám, ahogy itt hallottam a listát, és valójában a parlament nagyon is rátette erre a végleges megállapodásra a jóváhagyását. Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy ez a bizottság részes ebben de ahogy elmondtuk, vannak ugyan egy vagy két dolog, amit sajnálunk, de tulajdonképpen sokkal jobb eszköz jött létre, mint ahogy ez kinézett legelőször, amikor ez az ügy a parlamenthez beérkezett, és különösen, ami ugye a tanács fellépett. Tehát én úgy gondolom, hogy igazán büszkék lehetünk arra, amit sikerült elérni elérni, és sokkal ö, felhasználó barátabb lett az egész. Úgyhogy köszönöm azoknak, akik segítettek az eljárásban. Qualcuno chiede la parola, di nuovo il collega Hefner úr. If there's no discussion, then I only want... Ha nincsen vita, akkor én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jó volt az együttműködés mindazokkal, akik részt vettek benne, Diana Wallis Wallis-szal különösen, de a társ jelentéstevőkkel is, úgyhogy köszönöm mindenkinek a hozzájárulását, és azt, hogy beugrottak és megvitatták a kompromisszumos javaslatokat. Köszönöm a titkárságnak, David Lónak is, és a társ jelentéstevőknek az AFKO-tól, akik részt vettek ebben. Nagyon rendkívül jó együttműködés volt, és hatalmas munkát végzett el a parlament ebben a konkrét kérdésben. Köszönöm. Bosztináró. Bosztináró úr. Köszönöm a társjelentés tevők segítségét. Ez egy nagyon nagy munka, nagyon jó eredmény született, és büszkék lehetünk az eredményekre, ami közös erőfeszítésünkből jött ki. Szeretném azt is megemlíteni, hogy a nyitottsága és a készsége a Peti Bizottsági tagoknak segített bennünket abban, hogy egy olyan tervezet készüljön, ami kezdetben rengeteg kérdést vetett fel. És végül most azt láthatjuk, hogy egy ilyen rendkívül fontos kérdésben viszonylag konszenzusos, egységes megállapot, álláspontot sikerült kialakítanunk. Ez mutatja, hogy mi képviselők hogyan tudunk együtt dolgozni, hogyha valami mellett elkötelezzük magunkat. És köszönöm szépen az észrevételeket és a munkát is. Úgy látom, más nem kíván hozzászólni. Akkor még egyszer én is szeretném megköszönni Valdis és Hefner urak munkáját, asszonyok urak munkáját, és nagyon örülök annak, hogy sikerült nem csak fontos szerepet kihasítani a bizottságunk számára, de ráadásul a határidőket is betartottuk. Ugyanis amikor megkezdtük harcunkat annak érdekében, hogy a bizottságunk nagyobb hatáskört kapjon ebben a kérdésben, akkor sokan azzal érveltek ellene, hogy a jelentéstevők, a jel- az árnyékjelentéstevők annyira sokan lettek volna, hogy gyakorlatilag nem működhetett volna a munka. Pedig sikerült nagyon sűrű ütemtervet végrehajtani önöknek köszönhetően. Nagyon pozitív munkát végeztek, úgyhogy azt is remélem, hogy az önök, a mi munkánk pozitív megítélést kap majd Buzek úr részéről is. mert ezzel sikerül majd a petíciós bizottság hatáskörébe rendelni a polgári kezdeményezések kérdését is. Tehát ez egy hatalmas eredmény, köszönjük szépen, és ezzel le is zárnám ezt a napirendi pontot, és jöhet a következő napirendi pont, amely pedig a 8-as számot viseli. Ezt Debonis úr terjesztette be, meg is adom neki a szót. Most rögtön. Köszönöm. Tisztelt parlamenti képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy az Európai Parlamentben elmondhatom az olasz nyúltenyésztők szövetségének nevében a petíciónkat. Ez egy trösztelenes szabályoknak a nyúlhús piacán történő állítólagos olaszországi megsértéséről szóló petíció. Úgy gondoljuk, hogy a petíció nagyon nagy lehetőség az európai polgárok számára, hogy a európai intézmények munkájában részt vegyenek, és azt is mutatja, hogy a demokratikus deficitet a Lisszaboni szerződés próbálja lecsökkenteni. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy pontosan mi is a problémánk. Mi a nyúltenyésztők problémája? Az olasz kormány, és a trösztellenes szabályok megszegése kapcsán ö, írtuk ezt a petíciót. A szenátus szerint ugyanis a nyújtenyésztés Európában vezető, Európában vezető szerepet tölt be az olasz nyúltenyésztés, de sajnos nem sikerült a minisztériumnak még bevezetnie azokat a jogszabályokat, amelyek szükségesek az ágazat jó működéséhez, és ezzel a 41-es és 42-es pontját az alkot, olasz alkotmánynak megszegik, és egyébként ez a Lisszaboni szerződés hármas pontjának, hármas cikkének megszegése is. Éppen ezért szeretnénk azt, hogyha trösztellenes irodát, hivatalt nyitnának annak érdekében, hogy megvizsgálják a helyzetet a nyúltenyésztés piacán. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy a 101-es, 102-es cikkeket szintén betartassuk. Nos, hát nagyon nehéz helyzetbe találtuk magunkat. Éppen ezért szeretnénk a bizottságnak elmondani azt, aki egyébként a petíciónknak egy választ is adott, hogy miért is nem tetszik nekünk ez a válasz. Ugye itt versenypolitikáról van szó, és antitrust szabályokról. De ezek nem megfelelőképpen működnek Olaszországban. Ugyanis úgy tűnik, hogy szinte kulturális lemaradásban van az ország, ami azért is működik így, mert a piac működésében az állam nagyon sokáig túlságos mértékben beavatkozott és emi, emiatt aztán az antitrust szabályokat a többi európai országhoz képest késve vette át Olaszország. Milyen akadályokat is találtunk a vállalkozásaink előtt? Először is jogbizonytalanság, és az intézményekbe való vetett hit megingása jellemezte ezt a problémát. El is mondom, hogy miről van szó. Az első vészharang már 2002-ben megszólalt, bizonyos nemzeti kategóriákban, tehát ilyen ágazati szervezetek szólaltak fel a piac nem megfelelő működésével kapcsolatban. Nos, a versenytorzító hatásokat ki kell küszöbölni az európai jogszabályok alapján, azonban ez nem történt meg Olaszországban. 2009-ben az Európai Bizottság vizsgálta az európai élelmiszerlánc működését, és akkor aggodalmakat is megfogalmazott azzal kapcsolatban, hogy kevés az átláthatóság, és ez a versenyt akadályozza, torzítja. Ugyanakkor a bizottság ebben a közleményében azt is kimondta, hogy a piac működési feltételeket kell javítani, illetve az ellenőrzés, a piac ellenőrzési hatóságok munkáját kell javítani. Mi szerettünk volna szabálysértési eljárást indítani, És akkor mi ezt úgy gondoltuk, hogyha megtesszük ezt a lépést, akkor a hatóságok megkezdték volna a szabálysértési eljárást, de sajnos nem valósult meg, és ekkor mi magunk is nyomozásba kezdtünk. Természetesen ez nem a mi munkák, és így aztán hatalmas nagy tömegét a tényeknek, dokumentációknak összegyűjtöttük, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is működik a piac. Amikor aztán ezt átadtuk a hatóságoknak, ők azt mondták, hogy ezeket nem veszik figyelembe. Márpedig hatalmas árképzési problémák voltak, és ez a fogyasztók jogait is sértette. Éppen ezért mi azt mondtuk, hogy válság időszakban is a verseny megőrzése nagyon fontos feladat az állami hatóságok részéről, mert különben a monopóliumok tovább erősödnek. Az Európai Bizottság jogellenesnek ítélte az árkartelleket, hiszen ezek a végső fogyasztókra nézve nagyon károsak, de mégsem indult meg a szabálysértési eljárás. És ez egy kicsikét megingatta a bizalmunkat, és ezért fordultunk ide a Parlament Petíciós Bizottságához. Tudjuk, hogy itt fontos ügyekre tárgyalnak, amelyek nagy hatással vannak az Európai Unió egészére. Amennyiben az olasz jogrend nem képes ezeket a jogszabályokat megvalósítani, akkor azt szeretnénk, hogy a szubszidiaritás elve alapján az Európai Bizottság lépjen ezen a területén. Természetesen várjuk az olasz hatóságok válaszát, reméljük egyébként, hogy ez pozitív lesz. De szeretnénk azt is, hogyha az európai parlamenti képviselők tudnák, hogy alkotmányjogi jogsértések történtek, és ezzel a gazdasági szabadságjogok sérültek, nagyon sok nyúlvágó híd már be is kellett, hogy zárjon, sokan elvesztették a munkahelyüket, nagyon sokan eladósodtak, és a bankok pedig jelzálogot helyeztek az összes tulajdonukra, és már nem adnak nekik hitelt. Nagyon sokan nagy uh, ipari uh, koncernek uh, váltak függővé, és ezzel elvesztették gazdasági függetlenségüket, sőt, az Európai Unió szerződésében az alapjogi kartában foglaltak sem, tehát ezeket a jogokat sem tudják érvényesíteni. Itt tulajdonképpen nem a fogyasztók érdekéről van szó, sőt, mert itt a kartelek érvényesülnek, és a visszaélések. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Egyesült Államok egy napon valóban támogatnák már a közjavakat szolgáló gazdasági tevékenységeket. Ezt ugyanis minden más nagy nyugati demokráciában elfogadják. Éppen ezért fontos az, hogy mi a túlélésünkért tudjunk harcolni. Hiszen nagyon sok hiszen nagy monopóliumok próbálják megkaparintani a teljes piacot, és a lobbisták kezére jutottunk. Ezért lenne nagyon fontos az antitrust törvényt újra érvényesíteni, mert ez a második világháború után igen fontossá vált, hiszen a totalitárius rendszerek egyik okaként is feltételezik. Éppen ezért fontos, hogy a leggyengébbeket védjünk, úgy, ahogyan azt az Egyesült Államokban megteszik a trösztelenes törvény alapján. Sajnos az európai jogrendekben leginkább pénzbüntetések történnek, de jogi felelősségvonás nincsen ezekben az esetekben, trösztelenes esetekben. Éppen ezért lenne jó az, hogyha az Európai Unió kimondaná azt, hogy az árutősdők nem megfelelően működnek, és nincsenek összhangban a trösztelenes törvényel és veszélyeztetik a kisebb vállalkozások túlélését, illetve a fogyasztók vásárlási szabadságát. Éppen ezért szeretnénk kérni, hogy a petíció maradjon nyitva. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. Claudio Ménis kapja meg a szót a bizottságtól. La petizione 500-2010 az 500 per 2010-es petíciót de Bónis eh, úr nyújtotta be az annak részéről, amely az olasz nyúltenyésztők szabad szervezete. Egy olyan szervezetről van szó, amely az olasz nyúltenyésztők érdekeit védi. A petícióban rámutatnak arra, hogy az tenyésztés in uno stato di profonda crisi. Három éve nagyon mély válságban él, illetve hogy ezt tapasztalja. És sajnos az olasz nyúltenyésztéssel foglalkozó cégek nagy részének be kellett zárnia, annak ellenére, hogy a nyúlfogyasztás gyakorlatilag azonos szintű három éve, és azelőtt is. 2007-ben európai szinten az olasz nyúltenyésztők voltak az élen, 93 ezer tonna ö, éves ö, hús termeléssel, és a világban is második ö, volt Olaszország ö, Kína után. Az anlak, ahogyan arra rávilágított Debonis úr az imént, az olasz kormány figyelmét felhívta a szektorban uralkodó válsághelyzetre, de az olasz kormány semmit sem tett. A piaci válságkezelési alapból még nem biztosított forrásokat a helyzet megoldására. Ahogyan Debonis úr is elmondta, az annak két feljelentést is tett. Az egyik a versenyhivatalhoz érkezett, az olasz versenyhivatalhoz, a 101-es és 102-es cikkek Európai Unióról szóló szerződés megsértése miatt. Az első mm, augusztus 10-i keltezési 2010-es, de ezt visszautasította a versenyhivatal. A második feljelentés pedig éppen most van folyamatban az olasz versenyhivatalnál. Jó magam is, állandó kapcsolatban állok az olasz hatóságokkal, tegnap is beszéltem az illetékes személlyel, aki azt mondja nekem, azt mondta nekem, hogy nagy érdeklődéssel elemzi a beterjesztett dokumentumokat, azt hiszem, hogy november 18-20-a körül, tehát két héttel ezelőtt egy nagyon érdekes, pontos leírását adta a helyzetnek, kb. 60 oldalban foglalta össze. Ezt nagy érdeklődéssel olvastam el, jó magam is, mert mi is megkaptuk. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottságnál eddig formálisan nem történt feljelentés az anlak részéről a 101-es és 102-es cikkek megsértése miatt. Úgyhogy most röviden elemezném a helyzetet. Egyébként már írásban válaszoltunk is a petíció beterjesztőjének. A bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy hogyan is működik a rendszer most. Alapvetően az 1 per 2003-as Európai Tanácsi Rendelet az irányadó, valamint az Európai Bizottság és a Tanács versenyhivatalok hálózatára vonatkozó rendelete irányadó még. Itt, kom, itt paralel kompetenciákról van szó, az Európai Bizottság és a versenyhivatalok a tagállamokban egyaránt alkalmazhatják a 101-es és 102-es cikkeket. Ez így összességében egy hálózatot alkot, amely a közjavakért dolgozik, együttműködik a verseny megvalósulása érdekében. Az 1 per 2003-as rendelet, valamint az azt követő bizottsági közlemény célja az, hogy hatékonyan megosszuk a munkát az Európai Bizottság, akit természetesen nem tehet meg mindent, nem képes mindent egyedül megtenni, és a nemzeti versenyhivatalok között. Ebben a rendszerben a 101-es és 102-es cikkek megsértése esetén az Európai Bizottság egy vagy több nemzeti versenyhivatal, vagy az Európai Bizottság számára adja meg a jogot a döntésre. amikor hivatalból indítunk eljárást, az más elbírálás alá esik, mint az a helyzet, amikor úgy gondoljuk, hogy más hatóságok megfelelőbb helyzetben vannak az ügy kezelése szempontjából. Tehát itt nagyon, ez nem önkényesen kerül eldöntésre, hanem pontos kritériumok alapján. Három kritériumról van szó, ezeknek mindháromnak érvényesülnie kell. Egyes. Sajnos nagyon zavart a mikrofon, nem tudjuk folytatni a tolmácsolást. La, l'accordo, la pratica viene attuata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 Dunque, dicevo, tre condizioni. Tehát folytatom. Három feltételnek kell teljesülnie. Egyes. A hatóság versenyügyi kérdésben akkor kell, hogy döntsön, amikor a területileg, tehát az ő területi hatája alá tartozó területet érinti ez a versenyjogi szabálysértés, hatékonynak kell lennie, és szankciókat kell végrehajtania, és harmadsorban összes gyűjtheti azokat a bizonyítékokat, amelyek a versenyjogi jogsértést bizonyítják. Tehát ezzel a jogsértő állapotot megszüntetheti, remélhetőleg, és bizonyítékokat tud gyűjteni a szabálysértéssel kapcsolatban. Az Európai Bizottságnak éppen ezért úgy tűnik, hogy az annak által beterjesztett esetben mindhárom kritérium teljesül az olasz hatóságok érdekében. Ugyanakkor az olasz versenyhivatal megfelelő, vagy ő van a leginkább megfelelő helyzetben ahhoz, hogy ezt az ügyet tárgyalja. És ahogyan már elmondtam, a bizottság illetékes szolgálatai az olasz illetékes hatóságokkal felvették a kapcsolatot. És ők be is indították a szabálysértési eljárás kivizsgálását, úgyhogy a jelenlegi helyzetben az Európai Bizottságnak nem kell fellépnie, az olasz hatóságokhoz beterjesztett feljelentés ügyében. Természetesen az is világos, hogy az Európai Bizottság segíteni fogja az olasz hatóságokat annak érdekében, hogy megfelelő alkalmazást, hatékony alkalmazást biztosítjon, biztosítson az Európai Unió működéséről szóló szerződés versenyjogi vetületeinek, gondolok főként a 101-es és 102-es cikkekre. Köszönöm szépen. Visszadom a szót az elnöknek. Köszönöm esetleg más kollégák hozzá kívánok-e szólni. Oui, je, simplement par, par... Mindössze annyit mondanék, hogy itt a petíciót nyitva tartjuk, mert a bizottság ugye azt jelezte, hogy együtt fog működni Olaszországgal. Gondolom, hogy a társaság számára az lenne a kívánatos, hogy ez az eljárás felgyorsuljon, mert itt termelőkről van szó, gazdaságilag előbb-utóbb problémáik lesznek. Mi írhatunk azért, hogy kerüljön ez a tanulmány felgyorsításra, amit ugye Olaszország végez. Én mondjuk ezt javaslom és hogy maradjon nyitva a petíció, és akkor nyomon tudjuk követni azt az együttműködést, amit az Európai Bizottság javasol. Igen, mondja az elnök, egyetértek, amennyiben nincsen további hozzászóló, akkor ez vannak kollégák, akik úgy hiszem, úgy gondolják ugyancsak, hogy van egy eljárás, amivel az olasz hatóságok foglalkoznak. Következésképpen az európai versenyhálózaton belül elképzelhető, hogy az, egy, az együttműködés, a felügyelet, amit a bizottság gyakorol, megvalósulhat ezen a verseny felügyeleti hálózaton keresztül esetleg küldhetnénk egy feljegyzést is szakbizottságként, amiben kérnénk, hogy az eljárást bontakoztassák ki, és vizsgáljuk meg, hogy vannak -e olyan vannak olyan profilok, amelyekkel különösen kellene foglalkozni, illetve amit meg kell vizsgálni az európai jogszabályok tükrében is. Így kérhetnénk a felgyorsítását az eljárásnak. Tehát talán így gyorsabban tudnánk fellépni, és felkérhetnénk az olasz hatóságokat, hogy egy kicsit gyorsítsák fel a tevékenységet ad itt most. Amit olvasunk a, az anyagokban, ott kitűnik az is, hogy milyen ez a helyzet, de eddig nem sikerült tovább lépni. Tehát szerintem mindenképpen fontos lenne a nemzeti hatóságoknak küldeni egy feljegyzést, hogyha nincs ezzel kapcsolatban ellenvéleményük. Úgyhogy hagyjuk ezt akkor nyitottan, és küldjünk egy feljegyzést az érintett olasz hatóságoknak. Következő napi rendi pontunk, a kilences napi rendi pont. Az érintett nincsen jelen, úgyhogy azonnal megadom a szót a bizottság képviselőjének. Ez egy olyan petíció, amit Loran Ermoy nyújtott be, orvos gyakornokok jogvédő szövetsége kezdeményezte Belgiumban. Köszönöm szépen, elnök asszony! egy olyan petíció, amivel a bizottság már foglalkozott, és egy kommunikációt is küldött 2008. októberében a szakbizottságnak, majd 2009 ö, októberében is, és volt már alkalmunk ö, fel, megvizsgálni az új helyzetet. A petíció azzal kapcsolatos, hogy a belga hatóságok nem ültették át a munkaidő irányelvet a kórházi orvosok esetében a belga közkórházakra vonatkozóan és a petíció benyújtó helyesen mutatott rá arra, hogy következésképpen nincsenek korlátai az orvosok munkaidejének, különösen a az orvosgyakornokok, tehát a rezidens orvosok esetében, és ennek komoly következményei lehetnek. 80 órát is dolgozhatnak egy héten, és előfordulhat, hogy egymást követően kell bent maradniuk, mondjuk 26 egymást követő órában kell munkát végezniük. A bizottság kapcsolatba lépett a belga hatóságokkal, hogy az álláspontjukat megismerje, és a, ők úgy gondolták, hogy az irányelvet átültették, de aztán kiderült, hogy a belga hatóságok a, a az átültetési intézkedéseket eljárási okok miatt végül mégiscsak törő, törölték, és az államtanács is megállapította, hogy valóban az irányelvet nem hatékonyan ültették át. Következésképpen, mint a legutóbbi közleményünkben ezt felvázoltuk, írtunk egy levelet a belga hatóságoknak 2009. novemberében, hogy amiben felkértük, hogy feleljenek meg az irányelv előírásainak a belga hatóságok, ezt követően egy új jogszabályt készítettek az irányelv átültetésére erre a munkavállalói csoportra vonatkozóan. Azóta figyeltük az előrehaladást. Idén februárban nyújtották ezt be, de tekintettel a furcsa belga politikai helyzetre, még mindig nem sikerült ezt az intézkedést véglegesíteni és hatályba léptetni. De a képviselőház már elfogadta, és most a szenátus elé került, és azt várjuk, hogy ez hamarosan hatályba léptetésre kerül az év végén, vagy legkésőbb január hónap folyamán. Az új jogszabálytervezet a belga hatóságok tájékoztatása szerint egy háromoldalú tárgyalás eredménye, kórházi hatóságok az egy orvosgyakornokok, képviselőik és a kormány vettek részben ebben a tárgyalásban. A bizottság véleménye szerint ez más csoportokat is bevont, az állatorvosokat, fogorvosgyakornokat és kórházi orvosokat, akik ugyancsak érintettek az irányelven keresztül. A véleményünk szerint a jelenlegi helyzet lényegesen javulni fog, helyesbítésre kerül, és a megfelelő végrehajtással az irányelv teljes mértékben átültetésre kerül az új ö, törvényben, és ez a heti, illetve az átlagos heti ö, munkaórák számát megfelelően fogja szabályozni, korlátozni, a minimális ö, pihenőidőt, illetve a pihenésért járó ö, plusz ö, pihenőidőt az irányelv 24-es cikkének megfelelően, amikor egy illető hozzájárul, akkor az orvos hozzájárulhat ahhoz, hogy többet dolgozzon, mint amennyi a heti munkaidő előírás. Ezt az irányelv lehetővé teszi, de van egy korlát mégis a maximálisan összesen 12 extra vagy többlet órát dolgozhat valaki egy hét alatt, és a védőintézkedések, amik amiket előír az irányelv, ugyancsak átültetésre kerültek. Szeretnénk majd meglátni a tényleges működését az intézkedésnek, amikor ez már hatályban lesz, de kielégítő választ kaptunk a nemzeti hatóságoktól. Grazie. Köszönöm szépen. Más hozzá kíván szólni? Rüni asszony. Szerintem itt sem szabad lezárni a petíció aktáját, meg kell várni, hogy a belga átültetés megvalósul-e, illetve amikor az irányelvet átültették, akkor még nézzük meg, hogy megfelelően ültették-e át, és hogy nincs -e semmilyen eh, probléma. Szerintem várjuk meg az átültetést, mielőtt lezárnánk az aktát teljes mértékben eh, támogatom eh, Grüni asszony véleményét. Szerintem is hagyjuk nyitva az aktát, amíg a belga hatóságok, legyen szó bármelyik hatóságról, aki akkor illetékes lesz, át nem ülteti az irányelvet. A másik kérdés, ebben a petíciós ügyben megerősítésre kerül a petíciós szakbizottság véleménye, álláspontja, tagállamokban is módosítani kell a nemzeti jogszabályokat, hogyha nemzeti hatóság, illetékes vagy nem illetékes hatóság döntése nem egyeztethető össze az európai jogszabályokkal. Én csak üdvözölni szeretném ezt az eredményt, ami megerősíti, hogy milyen, mennyire érdemes erőfeszítéseket tennünk. Azt hiszem, kedves kollégák, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartanunk, már csak azért is, mert a bizottság által nyújtott válasz is ezt mondja. Az ellenőrzést folytatni kell a nemzeti hatóságok részéről, illetve azt is ellenőrizni kell, hogy a nemzeti hatóságokat felügyelik-e az, tehát hogy a nemzeti hatóságok betartják-e a kötelezettségeiket a fejleményekről meg majd mi kérünk tájékoztatást. Tízes napi rendi pont. Paulina Szikorszka Radek, lengyel állampolgár által benyújtott petíció a közegészségügyben dolgozó lengyel orvosok alkalmazási feltételeiről. Ezt Krisztof Bukiel, szintén lengyel állampolgár, Ozl nevében benyújtott petíciója, amely a lengyel orvosok számára biztosított munkakörülményekről szól, ezzel együtt fogjuk írni. Itt összesen 6770 aláírást tartalmaz a petíció, nincsenek jelen a petíció beterjesztői, úgyhogy meg is adom a szót rögtön a bizottság képviselőjének. Yes, thank you, President. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Ez is egy olyan petíció, ahol nagyon nagy előrelépés történt azóta, hogy eh, a panaszt eredetileg benyújtották, Gyakorlatilag ugyanarról a jogalapról, ugyanarról a területről van szó, a lengyel jog összeegyeztethetőségéről, itt a közegészségügy szabályozásáról van szó, a munkaidő irányelvel, illetve az európai bíróság ítéleteivel, a Szamak és Jegle esetekben. Tehát itt arról van szó, hogy hogyan is kezeli a lengyel jog a munkaidőt. Amikor a petíciót be benyújtották, nagy mértékben nem volt összeegyeztethető a lengyel jog a közösségi jog előírásaival. A nemzeti hatóságok azóta széleskörű változtatásokat vezetettek be, 2008. január 1-én léptek ezek hatályba a nemzeti jogban, a nemzeti lengyel bíróságok ítéletei alapján, amelyek hangsúlyozták a szemáp és jegle ítéletek alkalmazandóságát. A nemzeti jogban bevezetett változtatások eredményeképpen most már megfelelően figyelembe veszik a munkahelyen töltött ügyeleti időt, munkaidőnek számítják be a San Diego ítéletnek megfelelően, illetve a 48 órában korlátozták a kórházi orvosok heti munkaidejét, az ügyeletet is beszámítva, a harmadik dolog pedig az, hogy lecsúsztathatják az orvosok az ügyeleti időt, a jegleítéletnek megfelelően az irányelv alapján, ugyanis hogyha minimális pihenőidőt halasztani kell, akkor arra lehetőség van a közkórházak munkaügyi felügyelet általi ellenőrzése 2008-ban megkezdődött, és gondoskodnak róla, hogy az új szabályokat a gyakorlatban is alkalmazzák. Az Európai Bizottság kapcsolatban van, különösen a második petíció benyújtójával, ugyanis ő vette fel a kapcsolatot levelezés útján az Európai Bizottsággal, és vele részletesen értékeltük az új jogszabályok alkalmazásának helyzetét. Hadd mondjam el, hogy mindkét petíciós vagy panaszos felvetett olyan kérdéseket is, amelyek a közösségi jog területén kívül területeket érintenek, finanszírozás, orvosok bérezése, túlóra bérezés, társadalombiztosítási területek. Ezek a területek nem tartoznak a közösségi joghoz, és nem vagyunk illetékesek ezekre reagálni. nemzeti jogalkotás területét képezik. Két dolog okoz aggodalmat számunkra, és ezt elmondtuk a legutolsó levelünkben is, és a petíciós szakbizottsághoz fordulunk ezekben az ügyekben. Az eh, egyik egy olyan kérdés, amit a eh, második panaszos eh, vetett fel a petíciós szakbizottságnak 2008 márciusában intézett levelében Egy lengyelországi kórházban lezajlott incidensekről for, számol be ez a levél, ahol opt-out útján arra kérték az orvosokat, hogy 48 órán túl is vállaljanak túlórát, ezt ők megtagadták, és akkor a kórházi osztály bezárásával fenyegették meg őket, vagyis azzal, hogy elvesztik a munkahelyüket. Az irányelv nagyon konkrét intézkedéseket, rendelkezéseket tartalmaz arra, hogyha az orvosok megtagadják a túlóra elvállalását. Tehát csak önkéntes alapon lehet túlórára kérni az orvosokat, és semmilyen elrettentő intézkedéssel nem lehet erre rászorítani őket. Amikor megkaptuk ezeket az információkat a nemzeti hatóságoknak és a panaszosok szervezetének is rögtön levelet küldtünk, kértünk további információkat mindkét féltől. Részletes tájékoztatást kaptunk mindkét féltől a kórházban lezajlott incidensekkel kapcsolatban, és ezeknek az interpretálását a panaszos szervezettel elvégeztük. A bizottság számára aggodalmat okoz, hogy a hatóságok milyen intézkedéseket foganatosítottak ebben a tárgyban, ebben a kérdésben. úgy tudjuk, hogy a munkaügyi felügyelet ellenőrzést végzett, és megállapításokat tett azzal kapcsolatban, hogy az érintett orvosok tényleg tehát őket tényleg szankcionálták-e, és az érintett orvosok nem fellebbeztek, nem kértek jogorvoslatot. Tehát eddig kártérítésről nincs szó, a bizottságnak nem kell fellépnie. Úgy tűnik, hogy a bizottság által küldött levelek meghozták eredményüket, és a közösségi jogot most már betartják. Úgy érezzük, hogy nem reális, illetve nem lenne érdemes újabb intézkedéseket tennünk. Ezek az orvosok továbbra is alkalmazásban állnak, és végül is nem zártak be semmilyen kórházi osztályt. A másik kérdés, amit a panaszosok levele felvetett, és ami aggodalmat okozott számunkra, és ki akartuk vizsgálni, azzal kapcsolatos, mi szerint többszörös szerződéssel, tehát több különböző szerződéssel alkalmaznak egyes orvosokat, hogy így a 48 órás határt meghaladóan és túlórára kényszeríthessék őket. kivizsgáltuk ezt az ügyet, és úgy tűnik, hogy elég bonyolult eljárásokat, gyakorlatokat alkalmaznak. Egyes esetekben külön szolgáltatási szerződést kötnek, nem alkalmazási munkaszerződést az orvosokkal a munkaidő irányelv alkalmazása olyan esetekben, amikor az orvosok több mint egy szerződéssel rendelkeznek. A legutóbbi munkaidő irányelv felülvizsgálatkor alaposan megvitatásra került, és úgy gondoljuk, hogy a következő felülvizsgálat során 2011-ben újra megvalósul ez jó lenne, hogyha világosabb lenne majd a közösségi jog ennek eredményeképpen, és akkor hatékonyabban tudnánk a jövőben kezelni ezeket az ügyeket. Összegzésképpen figyelembe véve az összes egyeztetést, amit a panaszosokkal, illetve panaszosokkal tartottunk, illetve a vizsgálatokat, amelyeket eddig elvégeztünk, úgy gondoljuk, hogy a fennmaradó kérdésekben az Európai Bizottság nem tud hasznosan fellépni. Nagyon bonyolult nemzeti jogértelmezési kérdéseket vetnek fel, egyfelől másrészt az irányelv rendelkezéseit érdemes lenne 2011-ben világosabbá egyértelműbbé tenni. Köszönöm. Hozzászólások? Grüni asszony. Amennyiben a bizottság nem tud többet tenni, és az elején ugye mégiscsak voltak pozitív reagálások a tagállamtól, akkor ez most azt jelenti, hogy lezárjuk a petíciót, ami azt is jelenti, hogy ha ismételten lennének kilengések a munkaterületén, akkor újabb petíciót lehetne vagy kellene benyújtani? Nem igazán tudom, és nem vagyok amellett, hogy ezt most lezárjuk. Említeném azt, ami az alapgondolat volt ezzel a petícióval kapcsolatban, és egyszerűen csak megállapítom, hogy a bizottság véleménye is egy kicsit kétértelmű és ez aggodalomra ad okot, mert a bizottságnak kellene egy kicsit tovább kutakodnia. Most vagy megsértik az európai jogszabályt, vagy nem. Ha megsértik, megsértik az európai jogot, akkor folytatni kell, és akkor egy szankcionálási eljárásig kell elmenni, ha szükséges vagy pedig lehet javítani a, a nemzeti jogszabályt, és hogyha ezt lehet, akkor pedig meg kellene tenni úgy, hogy ez tényleg összhangban legyen az európai joggal. Szerintem erről van szó. Most ez egy kicsit igenis, meg egy kicsit nem is. Tehát egyszerre igenis, meg egyszerre nem is. Tehát ez így nekünk, képviselőknek is nagyon nehéz megítélnünk a konkrét helyzetet és úgy látom, hogy képviselő asszonynak is ez a véleménye. Hát ugye jó lenne lezárni, de jó lenne, hogyha jövőben meg elkerülnénk a kétértelmű helyzeteket. Köszönöm. Devo dire, non, non... Azt kell mondjam, hogy nem igazán értem a javaslatot. Minden esetre úgy tűnik, hogy többség alakult ki, bár hát ez a többség egyben kisebbség is, mert hát nagyon kevés kolléga van itt. Most hát a bizottság azt mondta, hogy van jogsértés, és az ellenőrzés során a nemzeti hatóságok ezt be is bizonyították, majdan az adott tagállam az európai normákhoz való igazodása során nem teljesen konform megoldásokat találtak. Amennyiben jól értettem a bizottság képviselőjének felszólalásából, a nemzeti hatóságok kompetenciájába tartozó kérdésről van szó, úgyhogy igazából a bizottságnak csak olyan szerepe marad, hogy a nemzeti hatóságokat ellenőrizze, hogy ezek valóban teljesítették-e feladatukat. Éppen ezért, miután mi általában a az állampolgárokkal együttműködő szakbizottságként dolgozunk, ezért nekünk is felügyelnünk kellene azt, hogy valóban megvalósul-e az ellenőrzés ténye. De azért lenne egy kérdésem is a bizottság képviselőjéhez, mert az utolsó része a felszólalásának számomra nem volt igazán érthető. Az Európai Bizottság bizonyos kérdéseket az irányelv jövőbeli módosításával kapcsolatos viták fényében kíván majd a jövőben felülvizsgálni. Ezt nem igazán értem, hiszen ilyen szempontból akkor a bizottságnak is marad hatásköre. Erre még kitérne még egyszer? Yes, I'm sorry, President. Sajnálom, elnök asszony, jobban kellett volna talán elmagyaráznom ezt a vetületét volt egy javaslat 2004-2009 között, hogy a munkaidő irányelvet módosítsuk. Ennek a javaslatnak alapján, annak ellenére, hogy többszörös olvasat és egyeztetés volt a tanács és a parlament között, nem sikerült megállapodásra jutni a tekintetben, hogy milyen módosításokra kerüljön sor. Ezért a javaslat végül elvetésre került Az elnök, a bizottság elnöke Barroso úr szeptemberben, múlt évben bejelentette, hogy a munkaidő irányelvnek egy új felülvizsgálatát fogják elindítani a szociális partnerekkel folytatott konzultáció alapján, úgy, ahogy ezt a szerződések előírják jelenleg, a konzultációk folynak a szociális partnerekkel, és a hatástanulmányok is folyamatban vannak. Egy első konzultációs anyagot adtunk ki múlt év már, idén márciusban, a második anyagot még karácsony előttre várjuk. Tehát mindenféle javaslat, ami az irányelv módosítására irányul, az egy opció lesz, de ez nem kerülhet a jövő év harmadik negyedéve előtt lezárásra. Most egyelőre a második konzultációs forduló várjuk még. Nem került eldöntésre, hogy milyen hatályúak lesznek az új javaslatok, és nincs döntés azzal kapcsolatban sem, hogy milyen tartalmi részek kerülnének módosításra. Itt várjuk a szociális partnerekkel lefolytatandó második for, ö, tárgyalási forduló. Tehát az anyag, ami még karácsony előtt kerül elfogadásra, az a különböző lehetőségeket fogja felvázolni, ezt követően kerül megküldésre a parlamentnek, a tanácsnak, és az egyéb intézményeknek. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy jelenleg fennáll-e az európai jogszabálynak meg, ne, való nem megfelelés, nem akartam kétértelmű lenni. Ez egy olyan terület, ami ö, a munkaerő irányelv kórházakban történő alkalmazását illetően rendkívül bonyolult, és az egyik legnehezebb alkalmazási terület ezt külön nagyon odafigyelve vizsgáltuk meg, illetve azt, hogy hogyan kerül ez alkalmazásra, és a nemzetközi jogszabályok is hogyan változnak, illetve vannak további kérdések is. 2009. decembere után vetődtek ezek fel, ami azt a kérdést illeti, hogy egyes orvosok állítólag ö, nyomás alá kerültek, hogy ö, vállaljanak munkát, és az opt-out megoldást válasszák. Ez egy olyan dolog, amit nagyon komolynak tekintünk, mert ez a az irányelv alapelveinek a megsértését jelenti, tehát nem lehet kényszeríteni orvosokat arra, hogy 48 óránál többet dolgozzanak egy hét a, héten. Ez az incidens, ez mégiscsak lezárult, a petíció benyújtóktól sem kaptunk további ilyen esetről történt bejelentést, a vizsgálatok sem tártak fel semmiféle hasonló incidenst ezt a javaslatot annak idején tettük, viszont semmiféle jel nem mutatott arra, hogy ez megismétlődött volna, vagy hasonló egyéb esetek lettek volna. Erről nem tájékoztatott a petíció benyújtó sem, és további lépéseket az orvosok sem tettek. Tehát egy vagy két további eset, hogy a sérült-e a jogszabály, jelenleg úgy látjuk, hogy nem. Ami azt a kérdés, hogy az orvosok több szerződéssel dolgoznak ugyanabban a kórházban, ami azt jelenti, hogy többet dolgoznak, mint 48 óra, a rendelkezésre álló információk alapján ez úgy történt, hogy olyan szerződésekkel tették ezt, amik nem munkaszerződések. Tehát dolgozik egyfelől alkalmazottként a kórháznak, és ugyanakkor egyéb szolgáltatásokat pedig önálló vállalkozó orvosként nyújt. Ez probléma a munkajog szempontjából, és nem örülünk ennek a gyakorlatnak azonban analógiát vonunk az opt-out-tal, akkor ez mégsem megszegése a törvény, az európai jognak. Ha egy orvos vállalkozik arra, hogy ő külön szolgáltatás keretében nyújt szolgáltatást, nincs mit tenni. Az irányelv sem igazán pontos a tekintetben, hogy az irányelvet az ilyen esetekben, amikor több szerződés van érvényben, hogyan kell alkalmazni. A nemzeti hatóságoknak a feladata lenne, hogy megvizsgálják, hogy lehetne a szerződéseket pontosabban, jobban körülhatárolni egyrészt szolgáltatási ö, szerződés, és a, ö, ami, vagy pedig ezek valójában egy második munkaszerződést képeznek-e. Ez ö, egy ö, olyan ér, e, e, területen jobb együttműködésre van, szó, van szükség a tagállamokkal ez mindenképpen egy kérdés, de megfelel az irányelvnek, és nem mondhatom azt, hogy egyértelműen megsértenék az irányelvet. Nem örülök a helyzetnek, de nincs egyértelmű világos megsértésre mutató jel. Köszönöm szépen. Amennyiben, amennyiben nincsenek további felszólalások, Grüni asszony. Mindössze azért, hogy lezárjuk ezt a dolgot, mert itt nem bizonyítjuk, hogy a tagállam vagy a kórház nem felel meg az irányelvnek. És nem hagyhatjuk nyitva sem, hogy azt arra várjunk, hogy mi lesz majd a majdani irányelvbe. Hát akkor mert akkor ez azt jelenti, hogy a jövőbeni közösségi jogra fogadnánk el petíciót, tehát akkor szerintem ezt le kell zárni. Come già detto prima, la richiesta è maggioritaria. Hát igen, úgy tűnik, hogy ezzel a kéréssel kapcsolatban többség alakult ki, úgyhogy lezárjuk a petíciót. Ezzel tovább is léphetünk. A 11-es petícióra, amelyet Mark Szaziek akinek itt kellene lennie, terjesztett be. Itt van? Akkor meg is adom önnek a szót. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak, szeretnék köszönetet mondani az összes mentős, alkalmazott és magánvállalkozó nevében, hogy ezt a petíciót benyújthattuk. Köszönöm ezt az alkalmat, hogy követeléseinket itt előadhatom a mentősök, alkalmazott mentősök munkaidő szabályozása 2000, 2000-es keret megállapodásnak megfelelően kell, hogy alakuljon ügyelet, étkezési idő, pihenőidő nem veszik figyelembe teljes mértékben a jelenlétet a munkaidőben. A 2005-ben az Európai eh, Bíróság az 1.13.84-es rendeletet eh, európai joggal ellentétesnek minősítette. Ez a rendelet nem vonatkozott a mentősökre, eh, viszont a petíciónkat ennek alapján, ennek az ítéletnek alapján nyújtottuk be a 2009. május 9-i rendelet a 79-es rendeletet váltja fel, ugyanakkor fenntartja az ekvivalencia elvet, és a munkaidőből levonnak bizonyos jelenléti időket. 90-ről, 80-ról 90 százalékra emelkednek a szorzások, és a szorzók, tehát máshogyan veszik figyelembe, e, viszont tudni kell, hogy a bevetések nem tervezhetőek, éjjel-nappal rendelkezésre kell sokszor állni az illúzió, hogy a munkavállaló, amikor nem e, végez effektív munkát, akkor mm, szabadon rendelkezhetne az idejével, ráadásul fertőzéseknek van kitéve, stressznek van kitéve, az étkezés is sokszor halasztás szenved, előfordul, hogy napi 15 órát dolgozunk, 9 óra pihenő marad csak, előfordul, hogy két hét alatt 11 napot dolgozunk egymás követő, 11 napot, és a munkanapok száma is meghaladhatja a határértéket éves szinten. Nagyon igazságtalannak tartjuk, hogy a csúsztatott órákat nem díjazzák. A 48 órát meg lehet haladni, hiszen nem mindig effektív munkavégzésről van szó az ügyeletet nem fizetik meg rendesen, pedig a családi élet számára ez nagyon nagy károkozó. A 93 es irányelv Európában csak a pihenő és a munkaidőt ismeri, az ekvivalenciát nem ismeri el. Nagyon specifikus a mi munkavégzésünk, ezért kérjük, hogy nyilatkozzon a szakbizottság az ekvivalenciák nem eurokonform voltáról. Tisztelt elnök asszony, tisztelt asszonyok, képviselő urak, köszönjük a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most a szó el a bizottságé. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy olyan petíció, amelyre az Európai Bizottság 2008. októberében részletes választ adott. Már akkor pontosítást kértünk a tényekkel kapcsolatban, és a panaszos részletes információt nyújtott be Nemzeti Bizottságban, a Nemzeti Jogban változás következett be, ugye a munkaidő szabályozás alkalmazásában ez egy nagyon technikai szakmai terület, és el fogom magyarázni, hogy a bíróság milyen ítéleteket hozott eddig. A kérdéses ügy azzal kapcsolatos, hogy hogyan veszik figyelembe az ügyeleti időt. A francia jog szerint mielőtt a Samabiego ügyben a bíróság ítéletet hozott, francia jog úgy tekintette, hogy az ügyeleti idő és munkaidő, de 100%-nál kisebb szorzóval számítottak, számították be adott esetben, attól függően, hogy mennyire volt aktív a munkavégzés olyankor. Gyakorlati példát is mondanék. Egy konkrét tevékenységben vannak kollektív szerződések, amelyek kimondják, hogy az ügyeleti időt mondjuk 75%-kal veszik figyelembe munkaidőként, és így érvényesül az aktív és inaktív idő aránya az ügyelet alatt. Ezt hívták ekvivalencia rendszernek, és a különböző ágazatokban született kollektív szerződéseket tükrözték a minisztériumi rendeletek is. De hát ezek meghatározták, hogy az ügyelet milyen szorzóval kerül figyelembevételre. A bíróság vizsgálta ennek az összeegyeztethetőségét a munkaidő irányelvvel, és az utolsó ügy 2005-ös, 14 eh, per 04-es ügy volt ez, és azt mondta a bíróság, hogy ami a munkaidő beszámítását illeti, az nem volt összeegyeztethető a munkaidő irányelvvel, hiszen az ügyeleti idő is normál munkaidőnek számít, egy óra ügyelet a munkahelyen, egy óra munkaidőnek számít, nem pedig háromnegyed órának 75%-kal számolva. Két dolgot kellett figyelembe venni a e döntés kapcsán. Először is a bíróság a közösségi jog alapján ügyeleti időről beszél, ugye a Simap és Diego ügyek szerint az ügyelet, ami ügyeleti idő, amit a munkahelyen töltünk, munkaidőnek számít, hogyha otthon van és csak be lehet hívni, az viszont nem számít munkaidőnek. A bíróság ezt konkrétan kimondta a SEMAP ügyben. Tehát amikor otthonában áll rendelkezésre egy munkavállaló, akkor sokkal nagyobb mértékben foglalkozhat a magánéletével, családjával, mint hogyha munkahelyén van ügyeletben. Tehát ez az otthon töltött standby idő megkülönböztetésre került. Viszont, hogyha munkahelyén van ügyeletben, akkor munkaidőnek számít az az idő is. A 100%-ban be kell számítani, viszont az otthon töltött rendelkezési idő nem feltétlenül kell hogy száz százalékkal beszámításra kerüljön, hiszen ott csak elérhetőnek kell lenni az illetőnek, rendelkezésre kell csak állnia. A másik dolog a bíróság a idő számításával is foglalkozik, ugye 48 órás határértékkel. A munkaidő irányelv a bérezésre, a díjazással viszont nem foglalkozik. Sokszor panaszkodnak a panaszosok arra, hogy nem százszázalékos bérezés nyújtanak az ügyeleti időre, de a bíróság több esetben is, az forel ügyben is kimondtam, az utolsó ügy volt, hogy a munkaidő irányelv nem szól a bérezésről. Ami a panaszos által ismertetett tényeket illeti, elemeztük az új 2009-es rendeletet, amire most a panaszos hivatkozik, illetve a 2000 május 4-i kollektív szerződést, és vizsgálatunkból azt szűrtük le, hogy a nemzeti rendelkezések pontosan követik az Európai Bíróság legfrissebb ítéletét. Az ekvivalencia rendszert alkalmazzák a bérezése, de ezt lehetővé teszi a közösségi jog, és a bíróság ezt konkrétan lehetőségnek minősítette, vagy lehetségesnek minősítette. tehát a 48 órát nem lehet meghaladni az ügyeleti idő 100%-os beszámításával, francia törvények szerint 35 órás a munka, ez sokkal alacsonyabb, mint az irányelvben szereplő idő határ, időkorlát. Az utolsó ügyel foglalkozó francia bíróság, amelyben az Európai Bíróság is határozatot hozott, fenntartotta, hogy az ekvivalencia rendszer alkalmazható, amennyiben az irányelv által előírt ö, időkorlátot nem haladják meg. Így a kollektív szerződés és a nemzeti jog megfelel a bíróság ítéletének összegzésképpen azt mondhatom, hogy a panaszos által ismertetett tényeket alaposan megvizsgáltuk. Mi úgy találjuk, hogy az irányelv rendelkezéseinek illetve a bírósági Szemap és Delaszt ügyekben hozott ítéletek kell, nem ellentétes a francia szabályozás. Az egyetlen dolog, amit szeretnénk megegyezni, a legutolsó válaszában a panaszos említett még valamit, amire válaszoltunk. Azt említette, hogy a gyakorlatban, amikor az átlagos heti munkaidőt kiszámítja a munkáltató, a mentő sofőrök esetében, akkor nem megfelelően alkalmazzák az éves négy hetes szabadságot tehát az irányelv uh, ez irányelv úgy rendelkezik, hogy a négy hetes éves szabadságot nem kell beszámítani a, a heti átlagos munkaidőbe, tehát a többi 48 hétben sem lehet 24 óránál többet dolgozni, 48 óránál többet dolgozni. az általa benyújtott információkból úgy tűnik, hogy a nemzeti jognak ezt kezelnie kell. A francia munkaügyi törvénykönyv erről megfelelően rendelkezik, a nemzeti munkaügyi felügyelethez kell fordulni ezzel kapcsolatban, vagy munkaügyi bírósághoz, mert a szabályozás megfelelő, de Mm, úgy tűnik, hogy ezt nem alkalmazzák megfelelően, egyébként a magánmentősök esetében megfelelően alkalmazzák. La ringrazio, la collega Gruni. Köszönöm szépen. Uh, Nagyon odafigyeltem erre a petícióra, és Számomra az utóbbi 2009-es rendelettel tulajdonképpen az irányelvet már betartják, az ekivalenciákat én is ismerem, más szakmákban is létezik ez. Ez elfogadott dolog, és tulajdonképpen nemzeti szinten is ez az irányelvnek megfelelően van alkalmazva. A 48 órás határidő, ez a ö, kötelezettség, és hogy ebből le kell számítani a fizetett szabadságot. Ismerem a munkafelügyelőséget, valóban, hogyha egy vállalatnál konkrétan nem ö, valósul meg, akkor a munkafelügyeletet kell kihívni, és őket kell megkérni az ellenőrzésre. Tudom, hogy a munkafelügyelet nagyon sokszor azt mondja, hogy hát nincsen idejük, de hogyha egy munkavállaló keresi meg őket, és azt mondja, hogy a munkaidőt megsértik, akkor általában elég gyorsan reagálnak, és kiszoktak szállni a helyszínre, megvizsgálni a dolgokat. Én úgy látom, hogy jelenleg ezt a petíciót le kellene zárni, mert válasz megtörtént, azután persze azt nem állíthatom, hogy amit itt a panaszos bevet, be, leírta az igaz-e vagy sem, de Franciaországban kell ezt mindenképpen rendezni. Aztán a fizetést illetően ugyanez a helyzet, az irányelv kétségtelen, hogy nem mond semmit arra, hogy mit hogyan kell ö, fizetni. Úgyhogy ez mindenképpen vissza kell, hogy kerüljön a francia pértárgyalások szintjére. Köszönöm szépen, Bossinaro kollega. Akkor a panaszos kíván-e valamit ehhez hozzátenni? una replica da parte. Nem. Tehát akkor nincs, nem kéri a szót a panaszos. Akkor lezárjuk a, ezt a petíciót úgy, ahogy ezt kell. Amennyiben nincsen további hozzászólás, akkor átérünk a 12-es pontra, spanyol állampolgár nyújtotta be ezt a petíciót, a rendőrök, a navarrói rendőrök munkaidejével kapcsolatban, a benyújtó a panaszos nincsen jelen, úgyhogy a bizottság jogi képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokkal rövidebb lehetek ezzel a petícióval kapcsolatban, mert nincsen benne semmiféle új elem. Készítettünk 2008. novemberében egy, kommunik, egy közleményt, és egyéb csatornákon is megismerhető volt, és az álláspontunk ugyanaz, mint volt annak idején. Az alapvető elem, amit a panaszos felvetett, hogy a heti pihenőidő, amit az irányelv előír, elhalasztható egy következő hétre, és nem minden héten kell kiadni a pihenőidőt. E a rend, Navarában a rendőrségen ezt így alkalmazzák. Ez explicit módon engedélyezett az irányelv értelmében. Az irányelv úgy rendelkezik, hogy heti pihenőidőt kell adni, de a 16a bekezdésben azt írja, hogy a következő hétre áttehető, elhalasztható a pihenőidő sőt, ezt követően is ismételten ez halasztható. Tehát nem látunk semmiféle irányelv megsértést e tekintetben. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki szót kér, semmi, akkor ezt lezártuk. Szerintem elég ok van, hogy úgy döntsünk, hogy ezt -e lezárjuk. Ez a következő petíció. Itt van jelen a kezdeményezője is Dominik, nem, bocsánat, Chantal Konsz Messuati van itt a benyújtók közül. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Előszörleg is a panaszos sajnálja, hogy nem kapta meg azokat az észrevételeket, amelyeket a francia állam készített, és ezúttal szeretnénk további kiegészítő információkat is benyújtani arra az észrevételre, amit a bizottság februárban készített, és köszönjük, hogy erre lehetőséget kapunk. A ö, rendőri parancsnokokat nem lehet úgy tekinteni, hogy autonóm döntéshozók lennének az irányelv 17-es cikk értelmében több elemet is fel lehet ennek bizonyítására sorolni. Először is a francia nemzeti rendőrség egy nagyon is hierarchizált szervezet, és három fő testület köré csoportosul. Azok, akik a ö, különböző rangú 180 ezer rendőr, illetve örök, aztán a rendőrségi századosok és egyebek, több száz egy nehány ezer, valamint a ö, rendőrfelügyelők, és akik 1800 főt tesznek ki a különböző rangú egyéb tisztviselők pedig a közvetett rangsorba tartanak. És a rendőr rendőrök irányítást végeznek. A, az a szemantika, amit alkalmaznak a különböző testületekre, azok megállapítják, hogy a rendőr ö, biztos alá tartoznak, a, míg a másik pedig egy irányító testületbe tartoznak. A definíciója a rendőrtiszteknek aláfelé rendeltséget határoz meg, mert a 2005-716-os júniusi rendelkezés, ami a rangsort határozza meg, egyetemen kimondja, hogy a rendőr felügyelőket kivéve azokat az eseteket, amikor a kifejezetten a főfelügyelő hatáskörébe utalja a feladatokat a rendőrfelügyelők feladata a az alkalmazási doktrináknak a kidolgozása, amelyekért felelősek operatív területen, illetve organikus szinten, és felelősek a személyzetért is, akik ide vannak beosztva. A 2005-ös rendeletnek, a, amelyik a nemzeti rendőrséget szabályozza ötödször több mint 96%-a a rendőrtiszteknek a 2815-ös rendelet alá tartozik, ami a munkaidőnek a beosztásáról rendelkezik az állami funkciókban, azaz heti időbeosztás van forgórendszerben. Tehát semmiféle autonómiájuk nincs a munkaidő beosztása tekintetében. A 4 százalék, akik az említett rendelet alá tartoznak, részben tudnak gazdálkodni munkaidejükkel, de ezt továbbra is a rendőrfelügyelők határozzák meg. Ez nem elegendő a bizottság a bíróság szemében C484 per 04-es ügy bizottság kontra Egyesült Királyság a, a 17-es cikkről szóló derogáció engedélyezéséről. Ez azt mutatja, hogy a különböző rangú rendőrtisztek egy nagyon hierarchizált rendszerben vannak, és semmiféle autonómiájuk nincsen, a rendőrfelügyelők alá rendeltek a 17-es cikk derogációja az irányelvben nem, alkalmazó, nem kell alkalmazásra, vagy nem alkalmazható a rendőrtisztekre. Ezért azt kéri a petíció benyújtója, hogy a rendőrekre vonatkozó szabályozat legyen megfelelő és összhangban az irány a 2003-as irányelvvel. Köszönöm. Grazie lei. <clears throat> Kedves kollégák, hozzá kívánnak szólni? Esetleg a bizottság képviselője? Már olyan sokszor megadtam a szót. Ne haragudjon, most is megadom. Semmi probléma, elnök asszony. Nos, hát nagyon örülünk annak, hogy alkalmunk nyílik arra, hogy naprakész információkkal szolgáljunk, és egyébként ezt meg, már megküldtük a petíció beterjesztőinek is. Alapvetően ez a petíció a munkaidő irányelv franciaországi bevezetéséről, alkalmazásáról szól, középvezetői szint a, a nemzeti rendőrségnél. Police National. Néhány kérdés, amelyekre rámutattak a petíció beterjesztői, főként a túlóra fizetés, az irányelv hatáskörén kívül esnek. Már erre egyébként magyarázatot adtam korábban. Mi azonban válaszunkban, januárban, ebben az évben kiemeltik azt is, hogy aggodalmaink vannak azzal kapcsolatban, hogy az irányelvvel való megfelelés két helyen is sérülhet. Az egyik a heti munkaidő tekintetében, a rendőrségnek ezen a bizonyos szintjén, tehát itt a rendőrkapitányságok szintjéről van szó. hogy gyakorlatban a munka, e, munka idejük az irányelvben meghatározott átlagos heti munkaidőt meghaladhatja. Nos, a 70-es cikk egyes pontjában egy derogációra nyílik lehetőség bizonyos munkások tekintetében, vagy munkavállalók tekintetében, akik maguk dönthetnek saját munkaidejük beosztásáról, szervezéséről. Azonban azt hiszem, hogy aggodalmat vagy kétségeket fogalmazhatunk meg azzal kapcsolatban, hogy a derogáció hatájába beletartoznak-e az adott rendőrkapitánysági szint középvezetői rendőrtisztjei. Éppen ezért a nemzeti hatóságokkal levélcserébe bocsátkoztunk, de egyelőre úgy tűnik, hogy nem voltak képesek az általunk felvetett kétségekre, megnyugtató választ adni. Reméljük, hogy egy második írásos választ fogunk kapni, illetve hogy fogunk tudni adni mi akkor, amikor formális választ kaptunk a nemzeti hatóságoktól. Tehát elnézést kérek, hogy formálisan egyelőre nem tudok más választ adni, de egyelőre fennmaradnak azok a kétségeink, amelyek a korábbi ö, levélváltás során megvoltak, és megvárjuk azt, hogy ö, milyen válaszsal élnek a hatóságok. Elnök Bosztinári úr. Nos, hát itt világos. A petíció nyitva kell, hogy maradjon egészen addig, amíg a bizottságtól és a francia hatóságoktól világos választ nem kapunk a jelenlegi helyzetről. Tehát ez az én javaslatom, tartsuk nyitva a petíciót. Grüni asszony. Én teljes mértékben egyetértek, hogy világos választ kell adni, de bonyolult ez a helyzet, mert nem igazán ismerem a rendőröknek a státuszát. Rendőröket ismerek, de a státuszukat nem. Én inkább a munkajog területén vagyok jártas a magánszférában, magánágazatban. Ez itten tisztviselői, vezetői szint, tehát ugye egy vállalatnál is van a főigazgató, és vannak az egyéb tisztviselők, akik azért bizonyos szempontból autonómak, tehát általában nem munka órában számolják a munkaidejüket, hanem nappal, napban, és itt van a kompenzációk a pihenő nappal kapcsolatban. Most ezt elolvastam, és nem világos itt sok minden, ahogy az sem, hogy a fizetés hogyan történik, és az irányelv sem igazán veszi, ez rendelkezik erről. A rendőrségnél valóban vannak bizonyos összegek, amiket általány összegként fizetnek ki, azért, hogy ezt a munkaidőt figyelembe vegyék, ami sok esetben túlórát jelent. Tehát én is azt mondom, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, és vizsgáljuk meg, hogy a francia adminisztráció reméljük, hogy gyorsan fog válaszolni. Köszönöm szépen. Esetleg választ kíván adni a petíció beterjesztője? Nem. Egy percben. Igen. Két megjegyzésem lenne, nagyon egyszerű dologról van szó. A 2008-as levélben a rendőrfőkapitány azt válaszolta, teljesen világosan, hogy az elszámolást, tehát a túlóra elszámolást megszünteti, innentől kezdve nem lehet megállapítani pontosan hány órát is dolgoztak az, alap, az adott munkahelyen a rendőrtisztek. Másodszorban pedig az Európai Szociális Karta már kimondta az ezzel kapcsolatos szabályokat, és nem tudom, hogy itt a rendőrség a köztisztviselők kategóriájába tartozik-e vagy sem. Nos, hát erre már világos választ kaptunk, hogy igenis, és oda tartoznak. Úgyhogy ennek fényében kérem, hogy a petíciós bizottság választ nyújtson. Elnök, ezt kérjük mi is az Európai Bizottságtól, hiszen most még az ellenőrzés fázisában tartunk, Azonban erre a két megjegyzésre minden bizonyal oda fog figyelni az Európai Bizottság is, hiszen erre, ezekre rámutatott az egyik petíció beterjesztő. Nyitva hagyjuk a petíciót, és majd a következő fázisokat megfigyeljük. Utolsó petíciónk. Jean Pirot petíciója, ő is itt van körünkben, neki meg is adom a szót. Je vous remercie, madame. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, az francia, a belga állam nem hajlandó a tűzoltókra vonatkozólag a 2004. december 14-i törvényt alkalmazni, amely igazából már 2001. július 1-én idetbe kellett volna lépni, és ez a 93 per 104-es, amelyet ma 2003 per 88-as európai irányelvnek felel meg. Ebből adódik tehát. Már kilenc éve tehát nem valósítja meg a belga állam a kötelezettségeit, 2006 óta pedig nagyon is örülünk annak, hogy minket véd elvileg az európai jog. Azonban nagyon sok kérdés merül fel a belga állam viselkedésével kapcsolatban, az európai és belga parlamenti képviselők munkájával kapcsolatban, hiszen ők nagyon gyakran önkormányzati képviselők is, és mint olyanok felelnek a tűzoltók munkájáért. És gyakorlatilag a belga állam szemet huny a tű, fekete tűzoltó munka felett. Ugyanakkor a tűzoltóknak a leginkább lenne szüksége a biztonságra és az egészségügyi védelemre, amelyet ez az irányelv biztosít, hiszen ezeknek a férfiaknak és a nőknek a legborzalmasabb pont a munkahelyük. Úgyhogy az az érdekes, hogy önkénteseknek mondja őket az e- belga mm, jog, holott egyáltalán nem önkéntesek, hiszen az önkéntesség semmiféle kötelezettséggel nem jár, és nem is fizetik azt. Itt nem erről van szó. Itt egy öt éves elkötelezettségről van szó, amely ráadásul megújítható, és ráadásul ezek a személyek, akik úgymond önkéntes tűzoltók, ugyanazt a munkát végzik, mint profi munkatársaik, és ugyanaz a munkaadójuk is. Ugyanazok a feladataik, és ráadásul együtt dolgoznak ugyanazokban a tűzoltó laktanyákban, ugyanazokon a tűzeseteken vesznek részt, ugyanolyan veszélyes munkában vesznek részt, és a 99. június 3-ai királyi törvény alapján ugyanolyan vérezésben is kell, hogy részesüljenek. Itt 246 belga önkormányzatról van szó. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy hát ugye ők szolgáltatnak, és ott kell lenniük abban a térségben, ahol dolgoznak, hogy amennyiben a munkaadójuk felhívja őket, akkor azonnal mozgosíthatók legyenek. Ennek ellenére semmiféle maximális munkaóra plafonjuk nincsen, gyakorlatilag a szolgálat hétfőtől a következő hét hétfőjéig tart, 168 óra hetente. Márpedig Belgiumban 38 óra heti legális munkaidő, és ilyen értelemben ezek a tűzoltókat megfosztják egészséghez való joguktól, biztonsághoz való joguktól. az önkénteseket diszkriminálják az azonos szolgálaton belül, még akkor is, hogyha munkahelyi haláleset vagy, vagy baleset áldozataivá válnak, a feleségeik, illetve vagy házastársaik és gyermekeik nem kapnak özvegy nyugdíjat. 2001 július 1-e óta, amióta elméletileg a 93 per 104-es irányelvet Belgiumba be kellett volna vezetni. Nem így kéne lenni a helyzetnek, de sajnos ez nem került bevezetésre, úgyhogy azóta gyakorlatilag 15-16 ezer európai jogi jogsértés történt, szabálysértés. Köszönöm szépen! Grazie. La... Elnök, köszönöm szépen. Bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az egyetlen olyan petíció a mai napon, ahol eh, még írásban eh, nem eh, intéztünk levelet, és ahhoz, hogy ezt megtehessük, kicsit alaposabban meg kell értenünk a tényállást, ugyanis a petícióban szereplő adatok alapján nehéz, nagyon nehéz megítélnünk, hogy a közösségi jog mennyire vonatkozik, és mennyire nem vonatkozik erre az ügyre. El fogom mindjárt magyarázni, hogy mire is gondolok. A panaszos azt mondja, hogy az önkéntes tűzoltók illetve azok, akik nem hivatásos tűzoltóként dolgoznak, heti 168 órában vannak telefonügyeletben. Ez azt jelenti, hogy egész héten. Tehát napi 24 órában, heti 7 napban rendelkezésre kell, hogy álljanak. Nem világos számunkra, hogy a munkahelyükön kell, hogy maradjanak egész idő alatt, ami esetben a teljes idő munkaidőnek számítana az irányelv szerint, vagy pedig olyan időről van szó, amikor otthon lehetnek, de ö, telefonügyeletet kell adniuk, tehát bármikor ö, rendelkezésre kell állniuk vész esetén. Tehát sokkal bonyolultabb az eset, mint a SEMAP bizottsági, bírósági ítéletben, hiszen csak a munkahelyen töltött időt kell munkaidőnek tekinteni. Ezt tehát jobban kellene értenünk. Azt is tudnunk kellene, hogy a telefonügyelet egy részében a munkahelyen is kell lenniük, vagy kötelező képzésben részt venniük, és csak egyetlen hétre utalnak, nem tudjuk, hogy milyen gyakran történik ez, minden héten így van-e, átlagban van-e így, vagy az év egyes heteiben, ezt is tehát pontosítatnunk kell. A panaszos említi, hogy más munkát is végeznek, tudni kellene azt is, hogy mennyi órában végeznek egyéb munkát, petícióban más kérdések is szerepelnek, úgy tűnik, hogy ezek nem tartoznak az irányelv hatája alá, bérezés, ahogy az előző esetekben is, illetve a munkafeltételek és díjazás terén való különbségtétel a hivatásos tűzoltók és az úgynevezett önkéntes tűzoltók között, illetve biztosításuk, társadalombiztosításuk, munkabalesetek, munkai balesetek megítélése terén való különbségtétel. Úgy gondolom, hogy ez egy biztonsági szempontból kritikus terület a tagállamokban, ugye vész esetekben kell a tűzoltóknak munkába állni, tehát nekik is és az állampolgároknak is érdeke, hogy kipihenten tegyék Úgyhogy szeretnénk pontosítást kapni ezeken a pontokon, ugyanis túl sok a központi fontosságú, de nem világos tény a tényállásban. Miért megkapjuk az információkat, akkor pontos választ, részletes írásbeli választ tudunk adni. Tehát, hogyha kapunk egy írásbeli pontosítást, akkor mi is részletes írásbeli választ nyújtunk, ami már sokkal hasznosabb lesz. Egy kicsit megdöbbent ez lehet, hogy a távolság túl nagy, a parlament túl messze van a belga kormánytól ahhoz, hogy választ kapjon. Hát pedig a posta működik szerintem lehet, hogy a görög naptár szerint majd egyszer kapunk választ a belga hatóságoktól, és mindesetre ez egy valós probléma, amit meg kellene eh, oldani, eh, Mrs. Presidente a nemzeti kormányok kötelesek lennének válaszolni az Európai Bizottságtól és Parlamenttől érkező kérdésekre. Én tudom, hogy az én kormányom, a román kormány hogyan jár el, ugyanígy, és ez is probléma. Képesek leszünk-e meggyőzni a kormányokat, hogy adjanak választ a leveleinkre, mert a belga kormány válasza nélkül uh, nem lesz lehetőség arra, hogy az európai szabályok megszegésének témájában nyilatkozzunk, illetve további fellépésre nem lesz mód, Hát lehet, hogy kiderül, hogy a belga kormány megfelelően alkalmazza az európai jogot, és nincs semmit tennivalónk, de a helyzet annyira zavaros, hogy szerintem tartsuk nyitva a petíciót, és egy barátságos levelet küldjünk a belga kormánynak. Lehet, hogy van még egy életben lévő államtitkár, aki majd az Európai Bizottság kérdéseire választ ad. Köszönöm. Il firmatario vuole aggiungere qualcosa? Esetleg hozzáfűzne valamit a petíció beterjesztője? Igen, hogyha megengedi, köszönöm szépen. Mindössze nagyon gyorsan csak annyit szeretnék mondani, hogy az önkéntes tűzoltók egy, havonta egy hetet vannak ügyeletben, tehát négy csoport van, és ez azt jelenti, hogy 160 akár 8 órát vannak ügyeletben, mert egy adott időszakban van. Most ne beszéljünk lakásról, mert nem feltétlenül otthon vannak, hanem egy bizonyos körzetben kell lenni, ami azt jelenti, hogy 5, 5 perc alatt el kell, hogy érjék a, a telephelyét a tűzoltóságnak és ezt bizonyítja a legtöbb egyébként községnek nincs is kaszárnyája vagy tűzoltósága, hanem bizonyos területen vannak, és igenis, hogy szolgálatban vannak. Az Európa csak vagy munkát, vagy pihenőidőt ismer. Ha pihenése, pihenőidejük lenne, akkor senki sem válaszolna a hívásokra, nem oltanák el a tüzet. Tehát egy adott területen kell lenni. Nem mehet moziba, nem foglalkoztat a gyerekkel, nem mehet át a szomszéd szomszéd faluba. Tehát ez világos, ez ugyanolyan, mint a hivatásosok esetében. A második dolog ugye azt mondják, hogy ugyanaz a, ráadásul a foglalkoztatójuk, a munkáltatójuk, a, az, tehát le, letették, le, elvégezték a munkát, majd utána még ö, ö, hogyha például egész éjjel tüzet oltottak, másnap mehetnek megint csak dolgozni. Ez a belga valóság, hogyha nem lep meg, hogy a kormány nem válaszolt önöknek, mert nem tudom, hogy mit tudnának válaszolni. Tehát a, itt mindig a nagy hallgatás van. Nekem megvan mindenre a válaszom, és hogyha a bizottság megteszi azt, hogy nyitva hagyja az ö, a petíciót, akkor sokkal részletesebb információt adok. Nem tudtam pontosan, hogy mi mindent kell előkészíteni